all language. We have interpretation for all, all language. All. language. Yes, yes. Yes, yes. Bună ziua tuturor! Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit! Vă Colegas Centurile Kérek szépen mindenkit, hogy kösebb a biztonsági jövet, és ne dohányozzon. Ez most egy vicc volt, mondja az elnök. Stimați invitați, sunt onorat. Kedves vendégek, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. Mircea Diakonú vagyok, Romániából az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának alelnöke, és mint mondottam, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ezt a parlament közi ülésszakot megnyithatom, mely a kulturális öröksége foglalkozik. Üdvözlöm a tagállami parlamentekből érkezett képviselőket. A, sajnos néhány kollégánk ma nem lehet itt a Kulturális Szakbizottságból, de az ő nevükben is szeretném önöket üdvözölni. Köszönöm a jelenlétüket. Az Európai Parlament azért szervezte meg ezt a rendezvényt, hogy megünnepeljük a kulturális örökség európai évét, amely 2018. A cél megbeszélni az olyan aspektusokat, amelyek a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatosak, és hogy megbeszéljük a különböző jogi vonzatait is az uniós jogi aktusoknak. És meg kell beszélnünk, nem utolsó sorban azt, hogy hogyan lehet hosszú távú stratégiánk a kulturális örökségre. Az európai örökség Európai Örökségi Éve lenne a cím, mi így nevezzük. Úgy döntöttünk, hogy idén két részt szervezünk meg. Ma van egy első ülésszakunk, három egymásra párhuzamos panel beszélgetéssel. Az egyik része, az egyik panel a kultúra és az identitás, a második rész, második panel az a mi panelünk, a kulturális örökség megőrzése és a restaurálás, és a harmadik rész a kulturális örökség és oktatás. Holnap pedig lesz egy külön ülésszakunk, amelyen minden jelenlévő részt fog venni. Ma nyitott formációban beszélgetünk. Kérek minden jelenlévőt, hogy járuljon hozzá a vitához. Holnap csak a ö, tagállami képviselők, az Európai Parlament képviselő és néhány kiemelt vendégünk fog felszólalni. Kérem, ragadják meg a mai lehetőséget mindannyian, hogy ma beszéljenek. A, említettem az előbb, hogy tagállami képviselők vannak itt, valamint az Európai Parlament képviselői, szakértők, az UNESCO képviselői, ennek örülünk, illetve a ö, civil társadalom és a különböző nemzetközi kulturális örökséggel foglalkozó szervezetek képviselői is itt vannak. Találkoztunk idén ma már néhányukkal, és nagyon örülünk, hogy elfogadták ma is a meghívásunkat. Az elmúlt napokban egy másik konferencián azt hallottam az egyik szakértőtől, hogy kellene egy európai irányelv a kulturális örökségekre, kulturális örökségre, és akkor a dolgok sokkal könnyebbek lennének. Hát persze, de tudjuk azt is, hogy ez lehetetlen, mert a kultúra és bizonyos mértékig a kulturális örökség a tagállamok hatáskörébe tartozik, és nem az Európai Parlamentjébe. Így rendkívül kényes kérdésről van szó, hiszen a nemzeti személyazonosság a kérdés. Ebből kell ma kiindulnunk, és ezt kell elfogadnunk kiinduló pontként. Viszont szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a kulturális örökség európai éve különleges jellegű, mert lehetővé tette azt, hogy különböző szinteken szakértők tárgyaljanak kulturális téren. Tíz fő kezdeményezés köré csoportosul ez. És az Európai Bizottság fog erről beszélni én az Európai Parlament jelentéstevője vagyok a témában. Nagy benyomást gyakorolt rám az, hogy az összes résztvevő milyen mérehatóan foglalkozott a témával. Miért is beszélek erről? Azért, mert mi csak ajánlásokat tudunk megfogalmazni a kulturális területre. Viszont konkrét eredményeket szeretnénk, és ez arra van szükség, hogy a tagállami parlamentek képviselői átvegyék tőlünk a kulturális örökség stafitabotját, és folytassák az ezzel kapcsolatos munkát országaikban. Megkértem a jogi szolgálatunk munkatársát, Giovanni Mendola urat, hogy jöjjön el hozzánk ma, ugyanis ő beszélni fog az örökségről, az európai évről. Azt mondanám, hogy kezdjük el a beszélgetést. Megkérem az Európai Bizottságot is, hogy nagyvonalban vázolja a Kulturális Örökség Európai Évét, és részletezze, hogy melyek azok a kezdeményezések, amelyek a mai napunkhoz kapcsolódnak. Erminiás Csikitánó asszony az EAK főigazgatóság részéről a kulturális szakpolitikáról fog beszélni, és más főigazgatóságok munkatársaitől fogja felkérni, hogy tartsanak további felszólalásokat. És utána egy kicsit kibővítjük a horizontot, beszélni fogunk a környezetvédelem keretében is erről. Lesznek kérdések, válaszok, rész is, és akkor megkérem, hogy kérjenek szót, osszák meg velünk bevált gyakorlataikat. Utána az ülés végén összefoglalom azt, ami elhangzott. Ezt holnap reggel fogom ismertetni, reggel kilenckor. És mielőtt belevágnánk, néhány logisztikai jellegű kérdést kell megosztanom önöknek, legalábbis ezt írták ide nekem. Legkésőbb 6 óra után 20 perccel átmegyünk a képviselők szalonjába, a tolmácsolás 23 uniós nyelven hozzáférhető, és az interneten is közvetítjük a mai ülésszakot. Meg is adom a szót Erminia Skitiano asszonynak, aki a kezdeményezésekről fog nekünk beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és ezt a hihetetlen tapasztalatot megoszthatom önökkel, hiszen az Európai Kulturális Örökség évének megszervezése és megélése valóban rendkívüli, és elmondanám még egyszer, hogy a Juncker bizottság alatt, égisze alatt csak ez az egy európai tematikus év valósult meg. Európa eh, kulturális öröksége nagy hírrel bír, beszélünk majd arról is, hogy milyen óriási számban rendelkezünk kulturális örökségi helyszínekkel Európában, és ismertek vagyunk arról is, hogy milyen kompetenciával, szakértelemmel, kiválósággal, oktatási rendszerrel bírunk a kulturális örökség kezelésében és fontos arra is emlékeztetni, hogy ez nem egy, egy passzív adottság, hanem mindig aktívan kell tennünk azért, hogy a jövőben a következő generációk is élvezhessék a kulturális örökséget, nem szabad ezt mindig biztosra vennünk. És különösen manapság értékeket, eh, emlékeket, eh, levon tanulságokat betítenek eh, a szemünk elé, amelyek nagyon fontosak lehetnek a jövő és az ifjúság számára, hiszen a kulturális örökség, a történelem, a történelmből levont tanulságok, a teljesítményeink, a sikereink, de a kudarcainkból levont tanulságok, a háborúkból levont tanulságok, mindez, amit tanultunk a múltból, abból, ami történt Európa, ez mind részét képezi a kulturális örökségnek, ezek fontos leckék, amelyeket tovább kell adnunk. Éppen ezért az Európai Kulturális Örökség évének a jogi alapjában, a jogi keretében a parlament és a tanács azt a fontos célt is kitűzte, hogy a kulturális örökség jelentőséget újra kiemeljük, és újra a közös értékénkre és történelemre irányítsuk a figyelmet, és ez az európai hozzátartozás, az európai érzetünknek a megerősítését és szolgálja. Az európai kulturális örökség egy közös erőforrás, és ez az év, ez a tematikus év jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk ezt még jobban védeni, hogyan tudjuk ezt eh, tovább adni a következő generációknak, hogyan lehet mindezen javítani. Hiszen tudjuk, hogy jelen helyzetben a kulturális örökség és az örökséggel, műemlékekkel foglalkozó hatóságok helyzete nagyon nehéz, hiszen új kívásokkal kell szembenézni, digitalizáció, globalizáció, a tudás átadás a generációk között úgy szintén egyre problematikusabbá válik. Éppen ezért született az a döntés, hogy európai szinten tegyünk azért, hogy ezt az ágazatot támogassuk a kívások leküzdésében. Azt is el kell mondanunk, hogy a polgárok hívtak bennünket fel arra minden szinten, hogy valóban lépjünk, és hogy megnézzük az Euróbarométer felmérését, az Európai Bizottság 2015 év végén létrehozott, végrehajtott felmérésének eredményeit, akkor nagyon fontos eredményeket láthatunk. Először is láthatjuk, az európai polgárok számára fontos az Európai kultúrás Örökség 84%-a megkérdezetteknek azt mondta, hogy fontos számokra. 80%-a a polgároknak pedig azt mondta, hogy az EU szempontjából is fontos a kultúrás örökség, 82% úgy nyilatkozott, hogy fontos a munkahelyteremtés szempontjából is, 82% büszke Európa kulturális örökségére, és ami még ennél is fontosabb, 70%-a megkérdezetteknek büszke a kulturális örökségére akkor is, hogyha nem a saját hazájában található ez, hanem más uniós tagállamok kulturális örökségére is büszke. Úgy gondolom, hogy ez fontos, hogyha az európai hozzátartozásunkat, az európai eh, lét megélését vizsgáljuk. Az Európai Kulturális Örökség éve azzal a kulturális örökséggel foglalkozik, ahol a múlt és a jövő összekapcsolódik, hiszen valamennyiünk meggyőződése, hogy nem csak a múlt erőforrása, hanem a jövő szempontjából is fontos erőforrást képez a kulturális örökség. Kidolgoztunk egy kampányt, megfelelő eszközöket, honlapokat hoztuk létre. Szeretném önöknek is a figyelmébe ajánlani mindezt. És most ebben a munkacsoportban mélységében is meg fogunk vizsgálni néhány olyan kezdeményezést, amelyeknek célja az, hogy hogyan hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk támogatni a kutás örökséggel foglalkozó ágazatot, hogyan tudjuk biztosítani ennek a védelmét és akkor néhány szám arra vonatkozó, hogy eddig mit értünk el a szervezés, az események szempontjából, és különösen a kultási örökség jelentőségére történő figyelmfelhívás tekintetében megnézzük, hogy mi történt. Hihetetlen számú esemény került megrendezésre, több mint 11 ezer ilyen esemény került megrendezésre Európa szerte. A záró eseményre Bécsben fog sor kerülni december 6-án, 7-én, és akkor ezen az záró eseményekkel, akkor már az összesített számokkal rendelkezünk, hiszen folyamatosan nőnek ezek a számok. 6,2 millió emberhez értünk el az eddigi programjainkkal eddig. És hát nagyon sok folyamatban lévő projekt, tehát uniós és nemzeti szinten segítették finanszírozni, és az Európai Kulturális Örökség címkével állták ezt el. Több mint 900 uniós szinti projektről beszéltünk, és több mint 7900 nemzeti szintű projektről. És aztán 29 projektet pedig a Kreatív Európa egy külön erre elkülönített költségvetési sorral támogatott az Európai Kulturális Örökség évének jogalapjában lefektetett összeggel támogatták ezt a 29 projektet, és ezek esetében e, fontos cél volt az, hogy az európai összetartozás, az európai dimenziót erősítsük a kulturális örökség tekintetében hiszen kotras, a kotras örökségen keresztül ezt nagyon szépen meg lehet valósítani. De ezen kívül számos más támogatási forrásból is finanszírozhatták a projekteket, a Horizont 2020 programjól, csak néhány számot említenék, de a kollégáim még további számokkal is rendelkezésükre állnak és ezen kívül pedig az Erasmus Plus-ból az Európa polgárokért, az Európai Unió struktúrális közös alapjai, a régiók támogatását mindezek forrásként szolgáltak e, e, tematikus év e, támogatására. És hát az Európai Kulturális Örökség éve az nem csak azt jelenti, hogy egy éven át különböző eseményeket rendezünk, hanem amit szeretnénk elérni az az, hogy másképp kezeljük, másképp óvjuk a kulturális örökségünket, lépjünk előre, küzdjük le a kihívásokat, és éppen ezért az tematikus évben külön foglalkoztunk azzal, hogyan lehet a jövő számára és biztos alapokra helyezett örökséget hátrahagyni. talán ez a része kevésbé látványos az eseményeknek, de a jövő szempontjából ez talán még fontosabb. És mi is képezi az alapját ennek a fontos örökségnek? Az alapja, az alapok abban az eszmecserében gyökereznek, amely 2014 körül kezdődött meg európai szinten, és valamennyi uniós intézmény bevonásába folytattuk le ezt az eszmecserét, az Európai Tanács, a Parlament, a Bizottság, valamennyi érintett fél és tagállami képviselők és a nemzeti hatóságok képviselői is részt vettek ebben a fontos eszmecserében. És ez az eszmecsere alakította ki ezt a teljesen új módják annak, hogy hogyan is tekintünk most, és nagyon más módon tekintünk most a kulturális örökségre. Egyetértetünk például abban a tényben, hogy a kulturális örökséget úgy kellene látnunk, a, a, a, amely különböző elemekből áll, itt van szellemi, anyagi és digitális elemei és a kulturális örökségnek, és mindezeket az elemeket integrált módon kell kezelni. És én is ezen a szakterületen dolgoztam, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos teljesítmény, és segíti a jövőbeli közös munkánkat is. Aztán fontos felismerés volt az is, egy fontos teljesítmény, amelyet elértünk ennek az esmesének köszönhetően, az az a tény, hogy a kulturális örökség nem teher, hanem erőforrásként szolgált. Nagyon sok előnyel bírhat ez, és fenntartható fejlődésünkhez is hozzá járulhat a környezetvédelem, a gazdaság, a társadalom szempontjából is előnyös, hogyha ezt óvjuk, és hát nyilvánvalóan a kulturális területen is fontos szerepet játszik. De ahhoz, hogy ezeket az előnyöket élvezhessük és kiaknázhassuk a kotás örökséget, akkor nem lehet egyszerűen csak reagálnunk, minden csak nyilvántartásban vennünk, regisztrálunk, hanem proaktívan, aktívan kell fellépnünk, és sokkal integráltabban kell dolgozzunk ezen a területen. Valamennyi szakpolitikát meg kell vizsgálnunk, ahol a kulturális örökség fontos szerepet játszhat. És akkor mondok is néhány példát. Uniós szinten a kulturális örökség számos szakpolitikának képezi részét a környezetvédelmi politikának. A kutatásban is fontos szerepet játszik. A turizmus, idegenforgalmi szakpolitika szempontjából is fontos, e, ugyanúgy az oktatás területén is, és hát és struktúrás alapoknak köszönhetően sok támogatást is kap azért, mert helyi teritoriális regionális fejlesztés szempontjából fontos erőforrás lehet. És rengeteg lehetőség eh, rejlik a kultúrás örökség kiaknázásában, de ennek fontos, hogy ne elszigetelt területekkel foglalkozzunk egymással, hanem együttesen tanuljunk egymás tapasztalataiból, és együttesen integráltan kezeljük ezt a területet. És ez ennek alapján kidolgoztunk egy új struktúrát, egy tanulmány segített minket ebben, a kultúra program támogatott minket ebben, és hát eh, figyelmükbe ajánlom ezt a tanulmányt, az Európa Nosza konzorciuma eh, több mint 300 hatástanulmányt elemzett a kutatás örökség témakörében, és arra figyelmeztetek bennünket, hogy integráltabb, proaktívabb módon kell kutatás örökség területen felépnünk, és uh, holisztikus megközelítés szükséges ezen kívül. De hogyan lehet ezt uniós szinten uh, megvalósítanunk. Ehhez a mainstreaming a megfelelő módszer, azaz, hogy horizontálisan valami szakpolitikában érvényre juttassuk és a szerződések is ezt irányozzák elő. És a tanulmány azt is, ezt is kihangsúlyozza, de az Európai Kulturális Örökség évének jogalapjában is az a kérés fogalmazódott meg a bizottság felé, hogy ágazatokon keresztül lépjen föl, és tárja fel a különböző szinergiákat a különböző uniós szakpolitikák között. Hát gondolhatják, hogy milyen komplex összetett feladatot állított ehhez a bizottság elé, annak érdekében, hogy ez működőképes legyen, ez a fajta munka, ez egy nagyon összetett irányítási struktúrát állítottunk fel. Itt láthatják az irányítási struktúrát, a kulturális örökség évének jogalapja, képezte a hátterét ennek, és hát láthatják, hogy ez egy nagyon egyedi struktúra. Az európai kulturális örökséget tagállami szinten nemzeti koordinátorok irányítják, nemzeti szinten kijelölt hatóságokról, koordinátokról beszélünk, hiszen, a, ahogy már említettük, a kulturális ágazat, a kultúra a szubszidiális elvének értelmében tagállami hatáskörbe tartozik. De mégiscsak jó lehetőség ez most az, hogy uniós szinten koordináljuk a munkát ezen a területen, és tapasztalatokat cseréljenek a nemzeti koordinátorok, a bevált gyakorlatokat kicseréljék, és kilenc társult ország is részt vesz, nem korlátoztuk az együttműködés az Európai Unió tagállamokra, hanem kilenc további ország is részt vett az Európai Kultúrás Örökség évének sorozatában. Az Európai Parlament is teljes mértékben kivette a részét, és a Nemzeti Koordinátok Tanácsában, mint megfigyelő van jelen az Európai Parlament, és ezen kívül pedig részt vett a további üléseken, és egy nagyon fontos bizottságban is részt vett. Van ugye egy nagyon fontos bizottságunk, amely valamennyi érintett munkáját koordinálja a kultúrás örökség ágazatában. Itt a legfontosabb hálózatok, platformok képviseltetik magukat ebben a az Ernyő Bizottságban, és a Nemzeti és a nemzetközi szervezetek, mint az UNESCO, az ECO, és itt tovább. Természetesen az Európa Nostra és egyéb más nagy szereplők ezen a területen szintén legfontosabb civil szervezetek is mind-mind képviseltetik magukat az érintettek bizottságában. Az Európai Unió delegációja is részt vett ebben, és különböző külképviseletei is és természetesen EGSB, a Régiók Bizottsága és az Európa Tanács is folyamatosan részt vett ebben a tematikus évben. És akkor láthatják, hogy az irányítás struktúra szívében a kulturális és oktatási főigazgatóság áll, ez egy komplex masinériaként működik, én is ebben a munkában vettem részt, és hát az ifjúság, az oktatás és a sport is mind fontos területeket képeznek, a mi főigazgatóság, a kultúra főigazgatóság részét képezik ezek, és de hát vannak még egyéb főigazgatóságok, amelyek együttműködtek velünk, 19 uniós szolgálat dolgozott, dolgozik velünk együtt, hogy hozzájáruljon az Európai Kulturális Örökség évének sikeréhez. Aztán az érintett felektől kapott visszajelzések, amelyek eddig érkeztek hozzánk, azok azt jelezték, hogy a, nagyon fontos teljesítményként értékelik, és a legfontosabb ezen belül is az, hogy együtt tudtunk sikeresen működni, és nagyon nagy a lelkesedés, amely jövezi ezt a tematikus évet. Aztán a közös tervünk kidolgozás, közös célok kidolgozása is egy fontos lépés, és fontos, hogy évvégéig ezeket szerettük volna meg is valósítani. Tíz európai kezdeményezést azonosítottunk, nem fogunk részletekkel szolgálni valamennyi kezdeményezés tekintetében, nem akarok túl messze menni. Én a legfontosabbakra a, a, a, fókuszálok, amelyek ebben a körben, ebben a fórumban is különös érdeklődésre tarthatnak számot. A tíz kezdeményezés é, é, megnevezése mellett láthatják a, a főigazgatóságok rövidítését, és hát ez a brüsszeli szaksargon, és majd segítek, hogy mindenki szemre érthető legyen. Tehát itt van a 10 európai kezdeményezés, négy pillérben e, tömörülnek ezek. Az elköteleződés pillére, a fenntartatóság pillére, a védelem és az innováció pillérei. Az elkötelezetés pillérében arra koncentráltunk, hogy a fiatalokat nyerjük meg, hiszen ők örök ők az örökösei a kulturális örökség és nagyon sok fellépés, oktatási, újfősági programokat céloz, például a szolidaritási testülettel együttműködve, vagy a testvérvárosi programokon keresztül, és E, számos főigazgatóság együttműködünk egy pillér keretén belül. Aztán a fenntarthatósági pillér leginkább azt vizsgálja, amit már korábban is említettem, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kultás örökség fenntartható hatással e, bír a fenntartható fejlődés e, egyes területére itt a, a környezetvédelmi főközött és a növekedési környezet mi Főgazgatóság része. Egyébként vannak itt eh, kollégák is, akik majd erről részletesebben is elmondják, hogy ők mivel foglalkoznak. Aztán következő pillér a védelem, a negyedik pedig az innováció. Majd ezekről is részletesebben beszélünk még. Először nagyon gyorsan a fenntartatósági pillérről szeretnék szólni itt ezen pilléren belül csak gyorsan arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy melyik az egyik legfontosabb kezdeményezés, amelyen jelenleg is dolgozunk. Ez pedig a fenntartató kulturális turizmus kérdése, hiszen képzelhetik, vagy önök is bizonyára tudják, hogy fontos gazdasági tényező a turizmus, az idegenforgalom, de ugyanakkor ezt fenntartható módon kell kezelnünk és irányítunk, mert egyébként a kultúrás örökségnek hátrányára is vált és veszélyezteteti a túlzott az. A tagállami szakértőket csoportja vitatja meg ezeket a kérdéseket, bevált gyakorlatokat cserélnek és ajánlásokat dolgoznak ki, és az év végén mindenki számára hozzáférhető lesz a munkájuk eredménye a Bécsi konferencián december 7-én haladnak majd először az ajánlásokra, akkor fogják bemutatni Pafoszban és október 20, illetve október végén Pafoszban már néhány előzetes eredményről beszámoltak a kollégák egy konferencián. Aztán nagyon fontos pillér a védelem pillére. Itt ennek is nagyobb figyelmet szenteltük egy bizonyos kezdeményezésnek, méghozzá az örökség ünneplése, olyan minőségi standardok kirakozása, amelyek meghatározzák a kulturális örökség területén a fellépéseket, az intervenciókat. Fontos, hogy hogyan kezeljük, menedzseljük ezeket, és hát régóta nem foglalkoztunk ezzel, és, és nem osztottuk meg az alapvető elveket, nem dolgoztuk ki az alapvető normákat, standardokat, és, és nem dinamikusan vizsgáltuk meg ezeket a kérdéseket. Ez volt az első olyan alkalom, hogy együttesen megmutassuk azt, hogy mit is értünk minőségbiztosítás területén, ami eddig egy szürke terület volt, és hogy mit is jelent a hitelesség, az autenticitás, a kultúrás örökség tekintetében, és hogy a minőség kérdése milyen fontos, és hogy mennyire fontos, hogy lefektessük a minőségi alapelveket, amikor uniós forrásokat fordítunk a kulturális örökség védelmére. Azért fontos, hogy itt minőségi célkitűzéseket fogalmazzunk ki, mert a kultúrás örökség eh, de szánt források felhasználása nagyrészt itt történik meg, hiszen alapvetően eh, az eredeti cél az, az ez volt, hogy megjavjuk a kultúrás örökséget, és manapság kicsit már más a helyzet, és az Európai Parlament, és azért szeretném ezt kiemelni, hiszen, mert Diakon úr volt az előadója 2015-ös vonatkozó Európa Parlamenti jelentésnek, ahol szó esett arról, hogy milyen fontos, és szükség van arra, hogy megvitassuk, hogy uniós szinten mit is értünk minőségi standardok alatt, minőségbiztosítás alatt, és az Európai Bizottság iránymutatásában, ahol a kocsás örökségre szánandó forrásokra beszél, ott egy egy kötelező minőség ellenőrzési rendszert ír alá, és a lett elnökség ezt a kezdeményezést tovább vitte egy konferencia keretében 2015-ben megtárgyalásra került ez a téma is. Azért is, hogy jobb interakció, jobb eh, szinergia eh, alakuljon ki a kulturális örökség védelme és a a kortárs építészet és dizájn között, hiszen ez nem mindig működik harmonikusan. Aztán az Európai Kulturális Örökség éve számos célkitűzést átvett, ez a, a bevált gyakorlatok megvitatása, kutatása, cseréje, a minőségi kultúrás örökség védelem területén fontos az innovatív urahasznosítása a kulturális örökségnek, és hogy kortás intervenciókra, fellépésekre megfelelő körülmények között kerüljön sor a történelmi közegekben és a kultúrás örökség szempontjából nagyon fontos, ezt is lefektettük a mainstreaming, a szakpolitikán keresztüli érvényesítése ennek a szempontnak, ehhez fontosak a költségvetés források is, de fontos, hogy egyáltalán szemlélő tartjuk, tartjuk-e azt, hogy a örökség milyen értékeket jelent. És amikor az új szakpolitikák értékelésére kerül a bizottságnak, a jövőben figyelme fogja venni a közvetlen és közvetett hatását ezeknek a szakpolitikáknak a kultúrás örökségre, örökségre, és fontos, hogy olyan minőségi iránymutatásokat dolgozzunk bizottság, amely biztosítja azt, hogy az uniós befektetések nem károsítják vagy csökkentik az értékét a kulturális örökségnek. Ennek érdekében egy munkacsoport is feltársa került, a szakértők vesznek részt a munkába, az ICOMOS-ból is szakértők érkeztek, a műemlékek és műemlékhelyszínek nemzetközi tanácsának szakértői. Tehát szakértői csoportként kezdtük meg a munkát, hiszen csak is szakértők között lehet ezt érdemben megvitatni, de cél az is, hogy egy, a csoport, a munkacsoport olyan munkát tegyen le az asztalra, olyan eredményeket érjen, amelyek mindenki számára, nem szakértők számára is hozzáférhetőek és értelmezhetőek hiszen mi itt az integrált és részvételi megközelítést támogatjuk ezen a területen, így fontos, hogy a minőségi elvek kidolgozója is ne csak szakértők legyenek, hanem úgymond felhasználók is. És akkor be megalkottuk az első jelentés tervezetet. November 22-én fogjuk ezt bemutatni majd Velencében, és az első vita után a bizottság majd nyilvános konzultációt indít a témában. Az is mutatja, hogy mennyire átfogóan dolgozunk a főigazgatóságok együttműködésében hogy a 2019-es év második felében a Horizont 2020 social platform része lesz majd, ami elképzelésünk is, tehát miután lefektettük az elveket ebben a dokumentumban, úgy tűnik, hogy a Horizont 2020-as program is majd tovább viszi ezeket a gondolatokat. Itt vannak a konferenciák dátumai, vagy hát a konkrétan novemberi dátumai. A, a social platform létrehozásának benyújtási határideje 2019. március most pedig arról beszélnék, hogy hogyan próbáljuk megvédeni a kulturális értékeket és a, az örökségi helyszíneket, és megakadályozni a kulturális termékek vagy értékek kereskedelmét. Ez két szempontból lehet vizsgálni ezt a kérdéskört. Egyfelől súlyos gond, hogy bizonyos kulturális értékeket illegálisan eladnak, külföldre. Másrészt pedig nem mindegy, hogy milyen jogi környezetben járunk el ez ellen. Több EU direktíva vonatkozik ide. A jogi keret tehát megvan. Különösen ez a három, amit itt felsoroltam, mérvadó. ez a jogalapjogi keret elsősorban arra irányul, hogy a kulturális örökségnek minősülő tárgyak, termékek ne hagyják el az Európai Uniót. Mert eddig főleg arra figyeltünk oda, hogy helyben megőrizzük ezeket az értékeket, de ugye vannak mozgatható méretű dolgok is az értékek között, és rájöttünk, hogy ezeknek a mozgását is szigorúan, szigorúban ellenőrizni kell, hiszen sok ilyen érték elhagyja Európát illegálisan. És persze ugyanígy, ha már itt tartunk, akkor a kulturális örökség számba menő tárgyak importját is szigorúan kell venni. Reméljük, hogy 2019 első negyedében önök és a tanács is elfogadják az ide vonatkozó új jogszabályt, amely szigorítaná az ellenőrzést. De végül is megvan a jogi keret, és a mi dolgunk az, hogy ez alapján kapacitásbővítést végezzünk, tudatosságfejlesztést, és itt jön be az UNESCO a képbe. Az Európai Műkincs piacon, az UNASCO segítségével próbáljuk megelőzni az illegális kereskedelmet, csempészetet. Kiadtunk egy képzési anyagot, amely hamarosan átkerül a gyakorlatba, és több e-learning modult is kidolgoztunk. A harmadik ide tartozó feladatkör, hogy, és ezt a 2020-as Horizont program ugyancsak támogatja, hogy az illegális kereskedelemre vonatkozó adatokat, bizonyítékokat egymással hatékonyabban megosszuk, és felmérjük ennek az illegális kereskedelemnek a dimenzióit és kialakítsuk azokat a technikákat, technológiákat, amelyekkel megelőzhető, illetve az elkövetők elkaphatók. Nagyjából sejtjük, hogy mely utakon zajlik ez a kereskedelem, de nem elég pontosan. Szorosan együttműködünk ebben a témában. A kockázat elemzésben ugyanis több szervezettel. a természeti és emberi okozta katasztrófák hatásaira vonatkozó tanulmányban van egy olyan fejezet is, amely a kulturális örökséget, értéket képviselő tárgyak megmentésével foglalkozik. Ugye hát ilyen értékek akkor is megsemmisülnek, amikor mondjuk egy árvíz, vagy földrengés pusztít, vagy tűz, és ezzel külön eddig még nem foglalkozott senki. Felmértük a 28 tagállamban az összes lehetséges információt ezen értékek ilyen szempontú védelme vonatkozásában, és a már meglévő adatokkal integrálva az új adatokat, sikerült feltárnunk térképszerűen, hogy az egyes tagállamokban hol, milyen területeken van a fő probléma. Nagyon szoros az együttműködésünk a DG Eco-val, ugye a polgári védelmi szervezettel ebben a témában. Na és így sikerült megtudnunk, hogy az egyes tagállamokban milyen fenyegetésekkel kell számolni. Még röviden elmondanám, hogy a DG Grow ezen a területen végzett munkája számunkra felmérhetetlenül hasznos volt. A Kopernikus szolgáltatások tanulmányról majd a kollégám fog részletesen beszélni hogy miről is szól. Nos, a konklúziók. A kulturális örökség jobb védelme, menedzsmentje tekintetében a felmérésünk rámutatott, hogy javítani kell az európai és a tagállamok, sőt a régiók közötti együttműködést. Lack of alignment in the responsibility chain, from policy making to the practical... És az is fontos, hogy az elvi politikát a gyakorlatba átültessük. Eddig sajnos a kulturális örökség védelme sok országban alacsony prioritást élvezett. Ezen is változtatni kell. Igen, értékes forrása az információnak a Heritage Alive című tanulmány, mert a veszélyeztetett kulturális örökségek vonatkozásában új problémákat, területeket tárt föl. Itt egy kicsit ugrok most. Nagyon fontos tevékenységünk, úgy érzem, az örökséggel kapcsolatos készségek, képességek, tudás terjesztése, tanítása. Vannak ugyan kulturális örökségi szakemberek Európa szerte, de nincsenek elegem. És a kiváló, néhány kiváló szakértő nem győzi a munkát egyrészt, másrészt pedig gondot jelent, hogy ennek a tudásnak, kompetenciának az átadása nagyon hosszú időt vesz igénybe. Általában a nemzeti kormányok elhanyagolják azt, hogy kiképződjön egy olyan új generációja szakembereknek, aki majd átveszi a stafétát. Ezért tartottuk fontosnak azt, hogy a örökséggel kulturális örökségi szakemberek képzését támogassuk. Mégpedig a digitális világban annak eszközeivel felfegyverezzük őket. És ezért egy csoportja a tagállamoknak összefogott, köztük Ausztria is, és ennek az összefogásnak és közös gondolkodásnak az eredményeit hamarosan december 7-én egy bécsi konferencián fogják az érintettek majd nyilvánosságra hozni. Egy további területe a munkánknak, most már mondják, hogy gyorsítsak föl, az, hogy megpróbáljuk bevonni a lakosságot, és ehhez szociális innovációra van szükség, hogy az átlag polgár is értse a kulturális örökség védelmének fontosságát, szükségességét, módszereit. Egyébként egy ide vonatkozó, még a fár idejéből származó konvenció képezi ennek az alapját. A tizedik kezdeményezésünk a Tudomány az Örökségért program, erről is majd szól egy kollégám talán később. Itt csak annyit mondanék el, hogy múlt héten volt egy komoly esemény, az Európai Innovátorok Fóruma, ahol ott volt az örökségvédelem is, és sok szinergiát találtunk a két tevékenységi kör között. Kutatók, innovátorok, tudósok, szakértők, köztisztviselők találkoztak ezen a konferencián, és sok hasznos tanulságot vontak le, és próbálnak majd ebből gyakorlati következtetéseket, cselekvéseket megfogalmazni. A jövőről szólva az Európai Kulturális Agenda, a New European Agenda for Culture, amely 18-ban jelent meg májusban, dokumentumban, a bizottság cselekvési tervet fogalmaz meg a kulturális örökség védelme érdekében. Bőven rendelkezünk tapasztalattal, sokat tanultunk eh, és gyűjtöttünk adatot az utóbbi időszakban. Itt az ideje annak, hogy ebből cselekvés legyen, tehát most van az a lépés, hogy átültetjük a gyakorlatba azt, amit megtudtunk a, az ágazat helyzetéről, és ezt a tagállamunk szintjén is lebontva szeretnénk látni. A cselekvési tervnek az egyik fontos eleme a, az ágazatokon átívelő örökségvédelem és a jó kormányzati irányítási gyakorlat meghonosítása a tagállamokban. Az első lépés ezen belül a 2019 Kreatív Európa program megnyitása volt, amely a közös európai történelmi értékekre hívta fel a figyelmet, és ez egy folytatólagos konferencia. Itt láthatják a weboldalunk legfontosabb linkjeit. Köszönöm szépen, mielőtt bemutatnám a többi kollégát, akik az Európai Bizottság részéről prezentációt tartanak. Tennék egy megjegyzést. Valószínűleg észrevették azt, hogy Erminia asszony megfogalmazta abili örömét, hogy a parlament készen állt arra, hogy ezt a programot megszervezzük, azaz a Kutatási Örökség Európai Évét 2018-ban. Elmondtam, hogy miről van szó. A parlament általában nem végrehajtó az ilyesfajta témák esetében. Az a tény, hogy most itt a parlament jelen van, és még egyszer elmondom, nagyvonalúságot jelent azt, hogy a bizottság pontosan és a tanács, az akkori Máte elnökség is pontosan tudja, hogy mennyire fontos a kulturális örökségébe. A kulturális örökség nagyon nagy fontosságú minden tagállam számára. Bécsben zárul majd a 2008-as év, európai év, December 5-6-án lesz Bécsben egy rendezvény, ez lesz az áron rendezvény, ha jól tudom, és ennek szimbolikus jelentősége van. Szimbolikus az, hogy Bécsben szervezik ezt meg, hiszen ö, kelet és nyugat között egyfajta híd Bécs, ezért örülök ennek. Most pedig René Martins urat kérném meg a kutatási főigazgatóság részéről, és Oriana Grazot, illetve Mario Fakinit, hogy tartsák meg a prezentációjukat. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, Diakonó úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem is erre a találkozóra, tisztelt képviselő asszonyok, urak, az Európai Parlamentből és a tagállami parlamentekből. Mindig nagy öröm a számomra, hogy itt beszélhetek, nagyon hálás vagyok a lehetőségért. Prezentációmat Erminia asszony prezentációjával kötném össze, annak is a hetedik pontjával, amely a védelemről és a kockázatokról szól. Kopernikusz. Lehet, hogy ez egy furcsa prezentációnak tűnik, hiszen itt a prezentációban lehet, hogy két egymástól nagyon távol lévő dologról fogok beszélni. Egyrészt ott van az, az űr, a tér, és az, hogy mit tehet ez a kulturális örökségért, és ott van a jelen és a múlt nézzük, hogy mit teszünk ezen a területen. Vázolnám a kontextust is. Valószínűleg tudják, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió nevében rendelkezik két űrkutatási programmal. Az egyik a műholdas navigációs program, a Galileo, az európai GBS-sel foglalkozik, a másik pedig a Kopernikus program, a műholdas megfigyeléssel foglalkozik a műhold a bolygó körül keringve figyeli meg a bolygót. Mindkét esetben az Európai Bizottság az Európai Unió nevében rendelkezik, birtokolja ezt a két műholdat. Egyedi eszközök vannak a kezünkben. Mind a két eszköz egyébként megfigyelési infrastruktúra, olyan infrastruktúra, melynek az előállítására egyetlen egy tagám sem lett volna képes egyedül. A Kopernikus, a megfigyelési program, és a legnagyobb a, ilyen jellegű program a világon, sehol máshol nincs ilyen, sem az amerikaiaknak, sem a kínaiaknak és a japánoknak sincs ilyen ekkora méretű programjuk. 20 évvel ezelőtt kezdődött a program a Lagoma Giornonál, Bavénóban. Ez volt a kezdet és elmondanám, hogy a megfigyelés az elmúlt húsz évben hogyan fejlődött. Két képet hoztam, mind a két kép, fotó mutatja, hogy hol kezdődött ez a kezdeményezés. Lago Maggiore fotója ez 20 évvel ezelőtt, egy amerikai műhold, a Lancet műhold készítette a fotót. Ez pedig ugyanaz a hely, ugyanannak a helynek a fotója, egy, a Sentinel 2 európai műhold készítette ezt 2018. június 14-én. Láthatjuk a kép felbontásának, a két fotó felbontásában a különbségeket. Ez a technológia nagyon sok mindent hoz olyan értelemben, hogy mit érhetünk el. Valószínűleg ez a fotó összesíti a leginkább, hogy mit teszünk. A műhold van a középpontban, és köszönhetően azoknak az adatoknak és fotóknak, amelyeket a műholdtól kapunk, információt szerzünk ebből sok területen, a tengeri, szárazföldi területen, az atmoszféra minőségét is mérhetjük, de vannak különböző támogató tevékenységek, például a polgári védelem, a tengerbiztonság, az illegális csempészet, a csempészeti tevékenységek, az éghajlatváltozás. Láthatjuk például azt, hogy mennyire gyorsan olvad a jégsapka. De nézzük, hogy hogyan kötődik ez a kulturális örökséghez. A kulturális örökségről szót ejtve, egyébként az egyik workshopban mutattam be, nagyon sok mindenről beszélünk, hiszen nagyon sok kulturális örökség területünk van, az UNESCO helyszínekről van szó, ezeket látják itt, de lehet, hogy azóta már több is van, vannak különböző természeti helyszínek is, stb. Ilyen jellegű fotókat kapunk a műholdtól. A műhold körülbelül 7 200 ezer kilométerrel a föld fölött, földfelszíne fölött bolyong, és ilyesfajta felbontású fotókat készít. Akár 30 centi felbontást is képesek felnagyítani a fotók. Ausztráliát és Irakot látják itt, a nagy ausztrál koralt fényképeztük le, valamint az egyik szaharai elfeledett várost, amelyet felfedeztek. Melyek a fenyegetettségek? Mi fenyegeti a kulturális helyszíneket? Hát egyrészt a légszennyezettség. A légszennyezettség megtámadja a kulturális örökséget. A másik kockázat a háború. A háború egyik napra a másikra teljesen lerombolhatja az ilyen helyszíneket, és alig ha lehet ennek elejét venni. Harmadik, a természeti katasztrófák egész egyszerűen eltűnnek, a földrengések, vagy például erdőírtások miatt a természeti kulturális örökségek. A Kopernikus ilyen értelemben segíthet rajtunk. Elemezhetjük például a levegő minőségét, beazonosítjuk a szennyezőanyagokat, kulturális örökségi szempontból nézzük meg meg tudjuk nézni azt is, hogy például mi történik egy támad, mi volt egy támadás előtt, hogy nézett ki egy kulturális örökség előtt, és utána a fotó segítségével felmérjük a rombolás fokát. A természeti helyszíneken megnézhetjük, hogy mekkora kockázatot jelentenek például a különböző események, és a turistákat tájékoztathatjuk erről. Árvíz megnézzük, hogy melyek a legérintettebb területek. Az erdőírtás is kockázat, az erdőírtás mindent megtámad. Havonta, évente tudjuk mérni az erdőírtást és az illegális fakivágást. Végezetül a bombá, a földrengések, megnéz, meg tudjuk nézni azt, hogy milyen mértékben tette tönkre a földrengés az adott helyszínt. Emellett különböző térképeket nézhetünk meg. Itt Róma város központját látják. Bizonyos technikával meg lehet mérni azt, hogy mekkora mértékben mozog a Föld. ez a kulturális örökségekre nézve jelent kockázatot. Így bizonyos fokú beavatkozást lehet megtervezni. Egy másik példát is hoztam, Szíriában műhold segítségével tudtuk megnézni egy nagy felbontású Google Earth fotóval, Egyébként a Sentinel-2-vel egy nagyobb felbontású képet készítettünk, a, alacsonyabb felbontású, de két-három naponta tud a Sentinel fotót készíteni a Google earth szemben, ami csak néhány évente készít fotót. Így meg tudtuk nézni, hogy hogyan változott a helyszín. tud, meg tudtuk mérni azt, hogy 2016 és 17 között hogyan változott meg ez a helyszín. Mint már említettem, a Kopernikusnak különböző szolgáltatásai vannak, a levegőmozgásokat és a földmozgásokat nézzük, megnézzük a légszennyezettséget, ami érinti a helyszíneket, fel lehet mérni a különböző rejtett régészeti helyszíneket. Ilyen tekintetben lehet tehát a fotókat használni, de azért ennél többre is használhatjuk. Van egy task force-unk, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne ezeket a fotókat jobban hasznosítani a kulturális helyszínekre nézve, megbeszéltük a szakbizottságunkban, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Olaszország G a vezető szerep a Task Force-ban, de más tagállamok is részt vesznek a munkában, és mostanában kezdődik a munka. Gondolhatnánk, hogy a műholdas képek csak szakértők számára vannak a lényeg az, hogy az adatok beszédesek legyenek, oly módon, hogy a végfelhasználó is megértesse azokat. Emellett úgy egyfajta tantervet kellene kidolgozni az egyetemek számára és a KKV-k vagy startupok számára is. Ennyit röviden a Kopernikusról. Ha további információkat kérnek, akkor megtalálják ezeket az információkat a honlapunkon, nagyon sok információ van fenn, és természetesen, ha kérdésük van, akkor nagy örömmel fogok ezekre a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen! Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt vagyok ezelőtt a nagy közönség előtt és bemutatom azt, hogy mi mit teszünk a kortárs örökség megőrzése. A tízes kiemelt kezdeményezésre fogok beszélni, mert János Kiatánó asszony is említett. És akkor most megvárom, amíg megjelenik a prezentáció. Mit is jelent a kultúrás örökség megőrzése, erről szeretnék beszélni. És ez egy analógiát használok az orvosra ment területről, tudjuk, hogy ki egy orvos, tudjuk mi az egészségügy, a gyógyszer, a beteg, és a kutatás örökség e- esetében maga a kutatás örökség a beteg vagy a páciens, és az orvos helyébe lép a megőrző, fenntartó restaurátor, és kezelésnek kell alávetnünk, és különböző természettudósok, mint például a vegyészek, a gyógyszerészekhez hasonlóan olyan anyagokat dolgoznak ki, amelyek segítségével restaurálni lehet, meg lehet őrizni a kulturális örökséget. És itt fenntartó beavatkozásokra van közvetlen szükség az alkotások, művek esetében, hogy ezeket meg tudjuk őrizni. Minden lehetséges intézkedést foganosítunk annak érdekében, hogy hogy ne változzon az állaga, és ne is mi se változtassuk meg a különböző kutatás örökséghez tartozó műemlékeknek, műalkotásoknak. És természetesen nincs egy csoda recept, amely mindenki számára működik, ahogy minden páciens is egyedi diagnózis és kezelést igényel, úgy az egyes kutatás örökséghez tartozó anyagi tárgyak, műemlékek, ezek is mind egyedi megoldásokat igényelnek. És az Európai Unió kutatási keretprogramjának a részét képezi 1986 óta, Horizon 2020 keretében közel 500 millió eurót fordítanak erre a területre. Ez közel 100%-os emelkedést jelent a hetes keretprogramhoz képest. És Kajamanidó kollégám prezentáció az egyes panelban remélhetőleg mindenki számára elérhető lesz, ott a költségvetési források elosztásáról részletesebb információkat kaphatnak. Itt az anyagi kulturális örökséghez szükséges munkafolyamatok, anyagok támogatására van szó a Horizont 2020 alatt az NMBP program keretében, amely rövidítés a innovatív anyagokkal foglalkozó programnak a rövidítése. Ismét csak egy kis EU-s zsargon. És ennek keretében szisztematikusan az alacsony költségű megőrzési technológiákat vizsgáltuk, ezen kívül pedig a 20. századi eh, kulturális örökség megőrzésével különösen is foglalkoztunk, innovatív megoldások után kutattuk, és több mint 45 milliós eurós támogatás keretében tehettük ezt meg, és a hetes keretprogramhoz képest ez, ez eh, óriási növekedést jelent. Tehát a Ermini eh, prezentációban ugye 66 millióról hallhattak, de az több programot is lefelett, vagy több területet, mi most csak itt a, az ipari technológiák kutatásáról beszélünk, és néhány olyan projektről beszélnék, amelyek lezárultak, vagy lezárás előtt állnak, a Nano katedrális, és ez Innova konkrét, ez két innovatív projekt, mindkettő esetében védőanyagokat, állatmegőrző anyagokat fejlesztettek ki, a katedrálisokat, vagy különleges eh, az asztói operaházat és különböző különleges, eh, különböző klíma, eh, klimaktikus körülmények között megtekinthető műemlékek védelmére szolgálnak. Itt, itt betonból készült, betonból épült épültmények eh, láthatók jobb oldalt, azok védelmére, megőrzésére és különleges anyagok kerültek kifejlesztésre. Itt a következőképpen cellulóz alapú örökségvédelmet élvező tárgyak megőrzéséről van szó, eh, smart csomagolóanyag, a nemozdin az, amely segíti ezen tárgyak, műemlékek védelmét, a nanorisztált esetében pedig új tisztító anyagokat, illetve eh, a festékanyagok restaurálását eh, segítő anyagokat dolgozik ki. Polak és Picasso híres festményeinek részleteit láthatják, amint éppen kezelik, hogy hosszú ideig élvezhessük még ezen műveket. Nem szabad azt is arról sem megfelelkeznünk, hogy a polgárok a, a, eh, a, kívül a restaurátorok, szakértők, tudósok, e, a művelekvédelmi hatóságok közössége folyamatosan arról számol be, hogy alulfinanszírozott ez a terület nemzeti szinten, és e, lehet pályázni, és uniós szinten is lehet pályázni forrásokra. De hát nyilvánvalóan, hogyha nincs elég forrás, akkor túl kevés projektet tudunk finanszírozni és támogatni, és hogy a frusztráció a műemlékvédelem eh, kultúrás örökséggel foglalkozó ágazat ter, ágazatok területén. Tavaly számos előrelépése történt, so, eh, történt került sor a digitalizáció esetében, hiszen a kulturális örökség jó részét, ha digitalizáljuk, azzal hosszabb távon megőrizhetjük, de hát az azért ez csak egy fajta megoldás, más megoldásokra is van szükség, hogy hosszú távon fenntartsuk és megőrizzük, és ehhez természetesen a gazdasági környezetvédelmi körülményeket is meg kell teremteni. És hát administratív, közigazgatási szinten is lépésekre van szükség. Itt közperuházások, pályázatok esetében is jó lenne, hogyha a kutatói munkát eh, segítenék, de általában ez csak egy apró terület, a különböző állagmegóvással kapcsolatos intézkedések előtt egy pici lépésnek tekintik, eh, pedig további kutatásra is lehet, hogy szükség van ahhoz, hogy hosszú távon megoldásokat lehessen kidolgozni, és megfelelő tudományos szaktudással bírjunk az állagmegőrzés műemlékvédelem területén. Ehhez az is hozzájárulna, hogyha minőségi standardokat, minimum követelményeket, szabályokat fektetnénk le. És uniós szintre kellene emelni ezt a munkát, hiszen fontos, hogy a nemzeti standardokat, amelyek egyébként sok helyen magas szintűek, európai szinten is biztosítjuk. biztosítsuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Talán vannak kérdések, és akkor természetesen válaszokra is számítunk itt az előadók részről. Kérem, hogy mindenki két percben próbálja meg kérdéseket feltenni. Kérem, hogy mutatkozzanak be, mielőtt felteszik a kérdésüket, hogy jobban megismerjük egymást. Talán, sőt, biztosan tudják, hogy az Európai Unió utolsó diktatúráját, ez a kis kalapács jelképez itt a kezemben, terrort gyakorolunk, illetve mi Európa Parlamenti képviselők ennek a terrornak vagyunk kitéve az idő, az óra terror uralmának vagyunk kitéve. Mindenkit kérek arra, hogy most két percben szintén tartsa be a szabályt, mutatkozzam be, különben lesújt rá, és ez a kalapács. Szép jó napot kívánok, Vín! Bécsből érkeztem, és ahol majd december 6-án, 7-én kerül sor a záró eseményre, és nagyon örülünk, hogy, hogy Bécset, a mi örökségünket bemutathatjuk ebben a két napban de hozzászólási időmet, ezt a rövid időmet arra szeretném fordítani, hogy a kulisszák mögé tekintünk. Nagyon sok polgári kezdeményezés jellemzi Bécset, amelyeket árgus szemekkel, eh, amelyek árgus szemekkel vizsgálják azt, hogy a kulturális öröksége mi történik, és hát sajnos itt nem minden eh, megy jó irányba, sok minden elveszítheti a megfelelő műemlékvédelmi kategorizációt és védelmét, Eh, mert mondjuk egy magas épületeket, felőkacokat építenek, miközben a bécsi polgárok nagyon büszkék a császárságbeli, a történelmi épületekre, műemlékekre és e, kultúrás örökséggel foglalkozó minisztérium azonban nincs, nem létezik e, Bécsben, e, illetve Ausztriában, és amiatt, hogy a telek spekulációk miatt nagyon magasak lettek az ingatlan és telekárak, ezért a műemlékvédelem nagyon sokszor háttérbe szorul, a kulturális örökség védelmét nem tudja megfelelőképpen érvényesíteni a politika. Itt nem fenntarthatóságról és környezetvédelemről és, és szociális kérdésekről van szó, hanem egész egyszerűen a arról van szó, hogy itt felvonulnak bizony a, az építetők, az ingatlanfejlesztők, és bizony a markolók megindulnak a kulturális örökség ellenében, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a polgári kezdeményezések, a civil szerveződéseknek a figyelmbevétele. Bécsben sajnos túlságosan kevés eredménnyel tudnak ők fellépni az örökségvédelem tekintetében. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok. Felix Montes vagyok, Spanyolországból érkeztem. A kutatás örökséggel kapcsolatos kezdeményezéssel kapcsolatos beszámolót, amely 2014-től elkezdve bemutatta az utat a 2018-as idematikus évig nagyon érdekesnek találtam, a pilléreket, a fontos elemeket is, és hát az Európai Kultúrás Örökség védelmének, megőrzésének szeretnénk új lendületet adni, de úgy gondolom, hogy más pillérekre is támaszkodhatna mindez, például a szolidaritás is egy fontos elv lehetne. Nyilvánvalóan a generációk közti szolidaritásos beszéltünk a e tekintetben, illetve a különböző területek közötti szolidaritásra is. Én eh, korábban polgármesterként tevékenykedtem Szegóvia közelében, egy kis városban, és tudom, hogy mennyire fontos a szolidaritás, a kulturális örökség melletti kiállás, tehát lehetne a szolidaritás, és ezen kívül pedig az egyenlőség is fontos elv lehetne a gazdasági, társadalmi illetve a munkahely körülmények tekintetében az egyenlőség fontos lehet, és hát fenntartható idegenfogalmat, turizmus és csak akkor biztosíthatunk, ha egyenlőséget biztosítunk a munkavállalóknak. És ezen kívül pedig a hozzáférhetőség és az akadálymentesség, mind az alkotók, restaurátorok, mind pedig a fogyasztók, a polgárok számára, végül, de nem utolsó sorban pedig fontos pillér lenne a részvétel részvétel és az oktatás is, hiszen az értékeket tovább kell adni, és akkor ezzel hozzászólásom végére is érek, elnök úr, ugyanis valami nagyon fontos dolog hangzott itt el. Arról volt szó, hogy, hogy a politikai ellentéteket kulturálisan, kulturális területen hidaljuk át, és teremtsünk valami közöset. Hát a kultúra, az egy közös európai kultúra, amiről itt beszélünk, a kulturális örökségbe pedig mindenképpen értéket képvisel, és erőforrásként hozzájárult az, hogy ezt fenntartsuk jövőben is. Köszönjük szépen! Én a Spanyolországi Spanyol Kongresszus tagja vagyok. nem működik valahogy még a mikrofon, talán egy kicsit közelebbről beszéljen vele. Na. Hozzá akartam szólni az elmondottakhoz, de lenne egy saját gondolatom is előtte. A kulturális örökség természeti katasztrófák általi pusztulásra vonatkozásában. Nálunk súlyos földrengés volt, amely egy nagyon gazdag régió több kulturális örökségét megrongálta, megsemmisítette. És persze ez részben a helyreállítás, meg a megvédés részben azért is volt hiányos, mert nem volt megfelelő számú szakemberünk, akit kiképeztünk volna korábban, és erre ráállítottunk volna időben. Tehát még a természeti katasztrófáknak is van emberi vonzata, mert ha felkészültek vagyunk az ilyenekre, és megfelelő szakértelemmel rendelkezünk, akkor ennek a hatását is lehet enyhíteni. Köszönöm a szót. Én a lengyel szenátus tagja vagyok. A kultúráért felelős, és csak alá szeretném húzni, hogy a restaurátorok, a konzervátorok képzése nagyon fontos. Hazánk együttműködik sok országgal ebben a műfajban, és felhívnám a figyelmet arra a varsói ajánlásra és konferenciára, amely 200 résztvevővel megfogalmazta a megrongálódott kulturális örökségek helyreállításának igényét és tervét. És örülnék, hogyha az európai parlamenti képviselők is vetnének egy pillantást erre a kiadványunkra, illetve a honlapunkra. Úgy érzem, hogy ez a kezdeményezés példaértékű, 20 éves örökségvédelmi tapasztalattal mondom ezt, hogy ez egy kiemelkedő program. 1993 óta, Barcelona óta van ilyen gondolkodás, és jó lenne, hogyha a képzés-oktatás kérdését végre kidomborítanánk. Mert tény, hogy hiány van ilyen szakemberekből, pláne fiatal szakemberekből. És ezt az ajánlást megfontolásra ajánlom. A világörökség védelme érdekében a Világbanknak, az UNESCO-nak és minden nemzeti szervezetnek össze kellene fogva, fognia. Elnök úrnak figyelmébe, és hát a kollégáknak is figyelmébe ajánlom ezt a kiadványt. Köszönjük szépen! Kijelentkezett még, tessék. Egy kérdés. Majd kér, később lesznek még, lesz még időnk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Tessék, uram, ott. Köszönöm szépen. Dimitris Stefanstakisnak hívnak, a görög parlament tagja vagyok. Kérdésem a következő. A fenntarthatósági megfontolásokra való tekintettel. Megvizsgálták a gazdasági mellett az ideológiai aspektusokat is, hogy a fenntarthatóságot mennyiben befolyásolja, hogy milyen tudatossággal mennek neki a kérdésnek. Mert volt szó a szennyezésről, a környezeti hatásokról, katasztrófákról, de az emberek tudatállapotáról még nem nagyon volt szó. Márpedig egy alapvető emberi hozzáállás, a fejlesztés, a fejlődés, a konzerváció, a megőrzés dilemmája dinamikusan átalakul manapság. És újra kell értelmezni a kulturális örökséget szinte minden nap. Tehát szerintem igenis az ideológiai, eszmei szempontokra is oda kellene figyelni. A parlament és a bizottság nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy amikor a jogi és technikai kereteket megalkotja, akkor ezt az aspektust is figyelembe vegye. Damna? Az, a hölgy ott hátul jelentkezett? Tessék. Juliana, spuneai este numele Igen, köszönöm. Jana Pisztenesenek hívnak. Románia parlamentjében dolgozom, a Kulturális Szakbizottság tagja vagyok. Nagyon tetszettek a prezentációk, és nagyon érdekelt az, amit az orvos tudomány és a kulturális örökség kapcsolatáról elmondtak. A kulturális örökség úgy tűnik, hogy szenved. A román orvosok például más országokba vándorolnak ki, annak ellenére, hogy jó az oktatás nálunk, jól felkészülnek, de más hová mennek el az orvosok. A kulturális örökség is ugyanígy szenved. Lenne egy kérdésem a strukturális alapokkal kapcsolatban. Az ilyesfajta alapoknak mi örülünk. Az ilyen pénzek alapján egy sor kulturális épületet sikerült megvédenünk, viszont vannak nehézségek is, nem minden pénzhez tudunk könnyen hozzáférni. Van olyan, hogy a renoválás után az adott épületet meg kell nyitni a nagy közönség előtt viszont nálunk sok esetben közintézmények az ilyen helyek, például polgármesteri hivatal van egy-egy ilyen kulturális helyszínen. És akkor csak annyit tudunk tenni, hogy egy részét nyitjuk meg a nagy közönség elő, de nem az egész épületet viszont ha ilyen épületek esetében is használhatnánk az ilyen uniós alapokat, akkor az segítene bennünket abban, hogy megvédjük ezeket az épületeket. Beszéltek a harmadik pillérről és a védelemről, illetve a minőség fontosságáról, és arról, hogy minőség ellenőrzésre van szükség a projekt lebonyolításakor. Talán jó lenne, az, hogy akkor, amikor meghatározzák a különböző szabályokat, akkor ö, vonják be a tagállamokat, és aztán ennek alapján ezeket a szabályokat tiszteletben kellene tartani. Utolsó felszólalónk ön ott, uram, azért, hogy még válaszolni is lehessen, tessék. Köszönöm szépen. Az előttem szóló csatlakoznék mert amit mondott, azzal nagyon mélyen egyetértek. És hangsúlyozni szeretném, hogy a védelmen túlmenően a kulturális örökség védelem szélesebb körű kockázatait is fel kell mérni. Cipruson, Szíriában komplett településeket törölnek le a térképről. És bizony ezek nem környezeti katasztrófák, hanem ember okozta büntettek. Jó lenne, hogyha az Európai Unió, ha már ilyen jó eszközökkel rendelkezünk, műholdak, digitalizáció, stb., akkor minimum a károkat részletesen felmérni, erről elektronikus térképet készítene, és a helyreállítás modalitásait azonnal fontolóra vennénk, amint történik egy ilyen súlyos károkozás. Mulțumim. Cine vrea să răspundă? Köszönöm szépen. Ki szeretne válaszolni? Erminia? Fakini? Pakini úr. Naturally, I, I can respond. Igen, örömmel válaszolok a kérdésekre. És hát vannak bőven feladatok, problémák, javítani valók. Több kérdés irányult arra, hogy egy fajta morált alakítsunk ki. Mert nem lehet ellenállni a különböző ö, nyomásoknak, hogyha a helyi lakosság nem együttműködő, nem tájékozott, nincs konszenzus a fejlesztési és megőrzési prioritásokról, ideológiák harca között zajlik a tevékenység. És az sem megoldás, hogy körbevenni kerítéssel ezeket a helyeket, és megtiltani az emberek belépését oda. Eleve ezt, ha akarnánk, sem tudnánk megvalósítani sok helyütt, másrészt nem ez a követendő út. December 3-án először fogunk kiadni egy olyan díjat, amely azokat díjazza, akik eh, a kárfeltárásban bátor és innovatív szerepet játszottak. Két konkrét díjat. Először tehát Az 50 ezeres lakosság szám a, az elválasztó vonal, tehát egy díj az ennél nagyobb és ennél kisebb települések megvédésére irányuló tevékenységre. December 4-én tehát lesz ez a diátadó. Igen, képzési programokat fel kell futtatni, ezzel teljesen egyetértek. Az OMC szakértői tanácsa, amelyben ugye oktatási örökségvédelmi szakemberek működnek együtt. Is traditional sense, but also to look at the immense treasure that we have. Eh, És a mesterségek védelmét is most már ö, komoly prioritásként kezeljük, a fiatalok megismertetését ezekkel a szakmákkal, az egy életen át tartó tanulás jegyében pedig azt, hogy hogyan lehet átadni generációk között az ilyen típusú tudást, és így megmenteni ezt, De valóban ez egy időzített bomba. Olyan mértékű az ilyen tudás, gyakorlat, tapasztalat kihalása a világban, hogy valószínűleg nem tudunk ilyen tempóban védelmezőként fellépni. Köszönöm szépen. Én nem vagyok szakértő, így nem tudok választ adni, de azért szeretek, szeretnék egy megjegyzést tenni. Említették, gyakran említették, hogy van itt egyfajta katonai agresszivitású kockázat, mégpedig a környezeté. Én azonban valami teljesen mástól félek. Egyfajta erőteljes kereskedelmi erőszaktól. Ez is lassan kikészíti a kulturális örökséget, legalábbis hazámban. Több mint ezer évig létezett mondjuk egy kulturális helyszín, de aztán amiatt, hogy valaki nem volt szakértő, teljes mértékben tönkretett egy bizonyos helyszínt. Sajnos sokszor az ember, és nem feltétlenül háború idején, hanem egyébként is a szakértelm hiánya miatt tönkre tud tenni egy helyszínt. Ezért kell védeni a helyszínt, az alapvető, de alapvető emellett a munkák kivitelezésének a jó minősége is. Erről is fogunk még beszélni. Most pedig következzen a második prezentáció rész. Fotios Papulias úrnak fogok szót adni, aki a környezeti főigazgatóságtól, az ENVI főigazgatóságtól érkezett. Tessék! So, good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást. A környezetvédelmi főigazgatóságnál dolgozom. Röviden bemutatnám, hogy milyen tevékenységeink vannak jelenleg. Szeretném a természet és a kulturális örökség közötti kapcsolatot jobban közelebbről bemutatni. Munkánk arra összpontosít, hogy a Natura 2000 hálózat milyen lehetőségeket jelent. Egyébként ez a pillére a szakpolitikánknak. Ennek alapján próbáljuk védeni és helyreállítani az eh, élőhelyeket Európában. Ez a hálózat a tagállamok eh, területein működik, és a, eh, a szárazföldön és a tengeren. Ami a védett helyek és a kulturális örökség közötti kapcsolatot illeti, ez a téma az elmúlt években került előtérbe. Ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy a védett ökoszisztémáink egy részén kulturális örökségek lelhetőek fel, és emellett vannak az élőhelyek, amelyek már évmilliók óta léteznek. Azt is láttuk, hogy területi szempontból a természetvédelmi területek és az erőteljes kulturális értéken rendelkező területek között van átfedés. Az olyan területekre gondolok itt, mint a régészeti helyszínek, emlékművek és a többi. Emellett tudjuk azt is, hogy vannak társadalmi-gazdasági előnyei annak, ha jól igazgatjuk a természet és a kulturális helyszíneket. Ezt előtérbe tartva láttuk azt is, hogy az ilyen helyszínek azonos kockázatokkal szembesülnek, és ezért egy közös irányításra van szükség ezen területek esetében. Vannak olyan területek, ahol ilyen közös irányítás vagy szinergia valósítható meg, ez a természet és a kulturális örökség, hasznára is válhatna. Javítani kell a kommunikáción, a tudatosságot kell növelni, be kell vonni az embereket és a közösségeket, hatékony igazgatási rendszereket kell megvalósítani azokra a területekre, ki kell használni a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azzal a célral, hogy megvédjük a helyszíneket, helyreállítsuk, de emellett előnyöket generáljunk, például foglalkoztatási lehetőségeket, stabil tevékenységeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a védett területek a Natura 2000 alatt szinergiát hoznak magukkal. Európában ugyanis erőteljes a jogi keret védi ezeket az élőhelyeket. És ezt hasznosíthatnánk a kulturális örökségek esetében is. A tavaly az Európai Bizottság egy cselekvési tervet hajtott végre, és beazonosítottunk különböző tevékenységeket. Azt mondtuk, hogy erősíteni kell a természeti és kulturális örökség közötti kapcsolatot, és külön kiemeltük a Kulturális Örökség Európai évét. 2018-ra. Én most esettanulmányokat vizsgálunk, megnézzük, hogy hol valósítható meg az említett szinergia. Van egy kiadványunk, amely ezeket az esettanulmányokat tartalmazza, csak nem minden tagállamból vannak példáink, és rájöttünk arra, hogy a szinergia erőteljes, sok átfedés van. Például Olaszországban, Materában, amely a jövő évben Európa kulturális fővárosa lesz, a, a Natura 2000 hálózat része Natura 2000 helyszín, és emellett a világörökség része is. Jelentős kulturális értéke van ennek a helynek. eszközöket használnak fel a város megvédésére, de emellett vannak ritka madarak, amelyek itt élnek, és az ő élőhelyüket is védik. Most azt próbáljuk megnézni, hogy hol találunk ilyen területi átfedést a Natura 2000 és kulturális örökségek helyszínei között, és megpróbáljuk kiértékelni a szinergia területeit, hogy bevált gyakorlatokat vizsgálhassunk meg a közös irányítással kapcsolatban rájuk nézve. Megnézzük, hogy hogyan generálhatnánk előnyt például a turizmusban ebből. Továbbá beazonosítottunk bizonyos átfedéseket a Natura 2000 és az UNESCO világörökség helyszínei között 336 egy, egyedi kulturális világörökség részét képező helyszín közül 49 vagy átfedi egymást egy Natura 2000 helyjel, vagy pedig annak a határán van. Van egy másik képem is, láthatjuk, a, hogy a természeti és vegyes kulturális természeti világörökségi helyszínek esetében erőteljesebb képet kapunk. Itt is van átfedés a különböző Natura 2000 helyszínekkel. Az előzetes elemzések eredménye ezt mutatja. Persze még más területek is vannak, ahol vannak átfedések. Például az Európa Nostra eh, rendszer besorolt eh, területek eh, átfedik egymást bizonyos Natura 2000 helyszínekkel. továbbra is a szinergiákat hirdetjük, megpróbáljuk erre mozdítani ezeket a kiváló menedzsment díjak kiosztásával, és minden évben május 21-én megszervezzük az EU Natura 2000 napot is. Beszélnék a közös veszélyekről, egy sor példát látunk erre. Például rájöttünk, hogy a nem fenntartható idegenforgalom és szabadidős tevékenységek köre jelenti az egyik legnagyobb veszélyt, és az olyan infrastruktúra építése, kiépítése, amely nem került korábban előzetesen megfelelő módon megtervezésre. Ugyanakkor szeretnénk elmondani azt is, hogy sok lehetőség rejlik a közös igazgatásban, az két terület esetében. Egy példát is felhozok erre, egy osztrák példát. Van egy üzleti terv, menedzsment terv, amely figyelembe veszi a kulturális örökséget, és azt is, hogy az adott területet, területen a természetet hogyan kell védeni, megvédeni. Jelenleg elemezzük a különböző kihívásokat és lehetőségeket. Ezek ajánlások formájában jelennek majd meg. A cél az integrált igazgatása kulturális örökségeinknek. Nyilván ez munkahelyeket is teremt, és a helyi fejlődést fenntarthatóvá teszi. Például az idegenforgalom is válhat ezáltal fenntarthatóvá, az Európai Év keretében odafigyelünk erre. Most dolgozzunk az ajánlásokon, a azonban jobban hozzá kell tudnunk férni az adatokhoz, hogy jobban megértsük a problémákat. Közös nyelvre van szükség a közösségek között. Továbbra is mindenki külön-külön gondolkozik, ennek szeretnénk véget vetni erőteljesebb szakpolitikai integrációt is szeretnénk látni, hogy közös kezdeményezéseket valósítsunk meg, és jobban kell tudnunk, hogy milyen társadalmi gazdasági előnyökkel járhat az, ha közösen irányítjuk az ilyen kulturális és természeti helyszíneket, helyeket. Vannak más tényezők is, amelyek kihatással vannak a területekre, az idegenforgalom és a vidékfejlesztés is. Az egymással való bevált gyakorlatok megosztása és a közösségek közötti bevált gyakorlat megosztás fontos. Végül, de nem utolsó sorban, be kell azonosítanunk azt, hogy milyen eszközökre van szükség, és hogy milyen pénzügyi finanszírozási lehetőségek léteznek az európai alapoknál, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb módon fel lehessen ezeket használni itt tartunk most, ezekkel a tevékenységekkel. Hoztam egy kis kiadványt, ez vázolja, hogy mostanáig mit tettünk ezen a területen. Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon nagy lehetőségek rejlenek a szinergia teremtésben, és ez értékes lehet a munkánk szempontjából. Köszönöm szépen! Oriol Matalonga úr az utolsó, aki az UNESCO-tól érkezett hozzánk. Yes. Uh, gracias, uh, señor Diaconú. Gracias por... Köszönöm szépen, Diakonú úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt lehetek. És most akkor egy további déleurópai nyelven spanyolul fogok szólni, azért is, hogy egy kicsit a nyelvi kultúrát is színesebben alakítsuk itt a házban, de azért majd váltogatom a spanyolt az angollal, hiszen tulajdonképpen angolul készítettem elő az előadásom. Nagy öröm ez számunkra, hát az UNESCO részéről, hogy itt lehetünk. Szervezetem az UNESCO küzd, harcol a szellemi és anyagi kulturális örökségért. És nagyon örülök, hogy ma itt lehetek a nemzeti parlamenti képviselőkkel, eszmét cserélhetek, és közösen tehetünk valamit az európai kulturális örökséget, amelyet ebben a különleges tematikus évben ünneplünk. Közösen önökkel szeretnénk néhány projektet bemutatni, megnézni, és szeretnénk a jövőben is a gyümölcsöző együttműködést folytatni az Európai Unióval. Hiszen eddig is úgy tűnik, hogy jól sikerült együttműködni az Európai Unióval, kutatás örökségére. És most akkor az unesco és az Európai Unió együttműködésről szólnék részletesebb és néhány szót angolul. Hosszú múltra tekint vissza az oktatás, a tudomány és a kultúra területén az össz együttműködésünk, egy kulcsfontosságú partnerünk az Európai Unió, az UNESCO számára mindkét szervezet ugyanazon értékeket osztozik, és közösen együttműködtünk a múltban is, hogy elérjük közös céljainkat ami a ma délutáni témákat, a kulturális örökséget illeti. 355 kulturális örökségi helyszín található Európában, 89 szellemi eh, kulturális örökséget és eh, regisztráltunk az UNESCO listáján. Ez is azt mutatja, hogy, hogy milyen gazdag az európai kulturális örökség, és élő kultúrás örökségről beszélünk itt, és most ez az klimatikus év megadja a lehetőséget arra, hogy ennek a jelentőséget még jobban kidomborítsuk, és az európai projektet eh, a jövőbeli kreativitás számára is erőforrásként használjuk fel. A kultúrás örökség mindig össze fog bennünket kötni, és eh, ennek a megőrzése és a kreativitás a célunk. Az UNESCO örül, hogy szorosan együtt tudott működni az Európai Unió valamennyi intézményével, nem csak az Európai Bizottsága, a, a vonatkozó főigazgatósága, hanem más főigazgatósága, nem csak a kultúrával, főigazgatósága, hanem a GRO, a növekedés foglalkozó főigazgatósággal, és az Európai Kulturális Örökség évének van egy fontos nemzetközi dimenziója is, az illegális műemlék vagy műtárgy kereskedelem elleni fellépés fontos találkozóra kerül sor jövő héten Párizsban, amikor is a bűnüldöző hatóságok, az ügyességek és a vámhatóságok képviselői fogják megvitatni ezt a konkrét kérdést, hogyan lehet fellépni az illegális kereskedelem ellen, hiszen tisztában kell lennünk azzal, hogy nem csak Európában, hanem a eh, világ szerte és komoly problémát jelent a műtárgy illegális kereskedelme. És ezen kívül dolgozunk arra is, hogy a veszélyben lévő örökségi helyszíneket, műemlékeket megvédjük. Az Európai Bizottsággal, a DEFCO, főigazgatósága, az Európai Külügyi Szolgálata Jemenben, Szíriában, Líbiában, Irakban, Közép-Ázsiában vagyunk jelen, tehát itt óriási témakörök tartoznak ide hozzá, és az Európa Tanácsa, az Európai Tanácsa, az EGSZP-vel, a Régiók Bizottságával, mindenkivel együtt működünk. Szeretném valóban kiemelni, és Erminia is már ezt elmondta a prezentációjában, hogy mind a 19 Európai Uniós intézménnyel együttműködünk, és ezen kívül az intézmény közé munkát is szeretném kiemelni. Az Európai Parlament, a Bizottság, a Régiók Bizottsága, a Tanács mind együtt dolgozik a tagállamokkal, hogy ezt a holisztikus megközelítést érvényesítsük, és az Európai Kulturális Örökség évet sikerrel vigyük és a Kulturális Szakbizottság tagja számára is eh, érdekes, és köszönöm azt is támogatta bennünket, amit most szeretnék bemutatni, ezt a kezdeményezést. Ez is a, a parlament szakbizottságának előkészítő munkájának volt köszönhető, és aztán a Gróf Főigazgatóság Bizottság részre vitte ezt tovább. A kulturális örökséget ilyen kezdeményezésekkel tudjuk eh, valóban eh, a figyelm középpontjába állítani, megőrizni, és, és több szempontból közösen megközelíteni. Mit is láthatnak itt? A Pont du Gard Franciaországban látható ez is a, a, egy európai kulturális örökségi helyszín, és hogyha a mobiltelefonjukon keresztül uh, hamarosan ellátogatnak a szaldankra, akkor lehívhatják majd ezt a fotót, és kapnak információkat erről a helyszínről. De mit is jelent ez a projekt, hogy világ örökségi utazások az Európai Unióban, ez egy 9. közös platformunk, ez idén indítottuk el az Európai Unióval, és ez újfajta utazási lehetőséget nyújt arra, hogy az Európában található világörökségi helyszíneket felkeressék a polgárok, és egy kicsit másfajta utazást tegyenek, a mélyére utazzanak az európai kultúrának. A kevésbé ismert világörökségi helyszíneket szeretnénk itt mindenki számára eh, hozzáférhetőbbé tenni, a kulturális cserét tudjuk itt segíteni európai országok és Európán kívüli országok között, hiszen nagyon látványos az, hogy micsoda kulturális öröksége, milyen világöröksége helyszínekkel rendelkezik Európa. Négy tematikus pillért határoztunk meg, amelyek köré csoportosítjuk az utazásokat. Itt ez a négy téma, ez a, a király Európa, a romantikus Európa, az ókori Európa és a föld alatti Európa. És ezek az utazások lehetővé teszik, hogy új fényben lássák Európát, új szemmel fedezzék fel az Európai Uniót, és valóban lenyűgöző történeteket ismerjenek meg Európa történetéről és kultúrájáról. Néhány valóban titkos kincsre világítunk rá, megmutatunk néhány csodálatos destinációt, és a helyszíneken dolgozókkal, az ottani vállalatokkal, érintett felekkel, dolgozunk együtt a helyszíneken, de a legfontosabb cél az, hogy megváltoztassuk az utazás módját, hogy tovább tartózkodjanak, és más tapasztaljanak meg az utazók, és mélyebben is megismerjék és értékeljék a világ örökség által megtestesített értékeket. Hiszen itt értékekről beszélünk, sose felejtjék, hogy itt értékekről van szó. Ezt a projektet 35 UNESCO világörökségi helyszínek együttműködésben hoztuk létre, indítottuk útjára workshopok keretében az érintett felek konzultációjával, jött ez létre az Európai Unióban, és így született meg ez a honlap, ahol a különböző helyszíneket felsoroljuk, és itt a műanyag védelmi hatóságok, az idegenforgalmi szervezetek, vendéglátóipari vállalatok, a helyi közösségek, a fenntartató turizmussal foglalkozó szakértők mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy működő, sikeres projekt legyen magas szintű konferenciára került sor, a fenntartató turizmus témájáról, méghozzá két héttel ezelőtt Párizsban, az UNESCO székhelyén szerveztük ezt meg az Európai Kulturális Örökség évének keretében, illetve az EU-Kína idegenforgalmi év keretében is fogadtunk vendégeket ezen az eseményen, és a fenntartató turizmus tendenciáit vitattuk meg. Ez egy olyan típusú turizmus, amely a helyek számára is előnyös, illetve innovatív eh, és, és integratív megközelítés is. Ez a, ez a kiemelt kezdeményezés bemutatásra került, mint az első olyan globális platform, amely a fenntartató utazással és a világörökségi helyszínekkel foglalkozik. Szeptemberben, idén szeptemberben került ez elindításra a szociális médiában, és kampányt indítottunk, és próbáltuk Európa szerte reklámozni, és remélem, hogy az, hogy itt bemutattuk az Európai Parlamentben, vagy bemutatjuk most, ez szintén jó lehetőség arra, hogy ezt nagyobb körben ismerté tegyünk, és a következő hónapokban és még sok munkára kerül sor, hogy sikerre vigyük ezt, és akkor itt néhány kép még arról az oldalról, hogy miket is mutat be a kulturális örökséggel kapcsolatos útakról, a világgazdaság leggyorsabban növekvő ágazata az idegenforgalom, és közvetlenül is hozzá tud járulni a fenntartató fejlesztési célok eléréséhez. Hiszen nem szabad megfeledkezzünk a fenntartató fejlesztési menetrendről, amely a mi mindennapi munkákban bizony fontos szerepet játszik. A kulturális utazás a világ idegenforgalmának 40%-ért felel, a bevételek 40 át és ez a globális javak 10%-át eh, jelenti. Tehát az idegenforgalom az kulcsfontosságú lehet a világörökség megőrzésében, a krévetőzés előmozdításában, mind a helyszínek, eh, idegenforgalmának felendítésében, és ugyanakkor ez a munkahelyteremtés és a helyi fejlődés fókuszpontjaivá is teheti a világörökségi helyszíneket. És hát kikről is beszélünk, például a fiatalokról, akik a, a, az milleniumi generációról, akik bejárják a remélhetőleg a világörökségi helyszíneket, és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, és az Európai Bizottságnak köszönhetően ez valóban meg is valósult majd ez a cél, hogy mindenki eljött ezekre a helyszínekre. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Hát itt most nehéz helyzetben vagyok, ugyanis ennek a találkozónak a megszervezője azt írta ide nekem erre a papírra, hogy kérdések, válaszok rész de én úgy éreztem, hogy az önök prezentációi nem igazán kérdések, és az, amit elmondtak, az is inkább ö, ö, információ a tagállamokban lévő valóságról. Sokfélék vagyunk, ez kell is. Szükség van a következő lépésre, Említettem a kulturális örökség európai örökségi évét, ez lenne a következő lépés. Éppen ezért nagyon érdekelne az önök véleménye. Tessék, az a hölgy ott hátul. Köszönöm szépen. Mario Edus Santusnak hívnak, a portugál parlament ben vagyok képviselő. Egy kicsit a portugál helyzetről szólnék. Portugália sok technikai jellegű projektet támogat, egyetemeket, NGO-kat a nagy témán belül, abból a célból, hogy a portugáliai kulturális örökséget feltárjuk, megismertessük. Sőt, egy labort is működtetünk, ahol régészek és tengeri régészek működnek együtt. Az utóbbi évek során felértékelődött ez a tevékenység, és több eredményt sikerült elérnünk. Például egy korábban zárt katonai erődöt helyre állítottunk, de részben európai támogatásból, és több más történelmi épületet is restauráltunk. Miközben persze városfejlesztési célokat is követtünk e közben. A kulturális örökség értékeit sokkal jobban kell védeni, menedzselni az Európai Uniónak itt vezető szerep kell, hogy jusson. Sokat lehet tenni a programok jobb összekötésével az ügyért. A legnagyobb kihívás azonban talán az, hogy, hogy együtt működjünk. Mert ez az európai értékek, az identitás, a polgárok egyéni identitás tudata szempontjából a kultúra megtartó erje révén nehezen számosítható, de nagyon fontos projektek. És koordinációval, európai szintűvel sokat lehet. Buenas tardes de nuevo. Köszönöm szépen a szót. Elnézést, hogy megint jelentkeztem, de úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom. Egy kis település polgármestere vagyok, mint egy ezer lakosunk van csak, de van egy nemzeti park mellettünk, kaptunk UNESCO támogatást, a Natura 2000 programban is részt veszünk. Sok természet és kulturális értékünk van. Ezeket a természet és kulturális örökségeket, noha mi úgy érezzük, hogy sokat tettünk értük, örülünk, hogy végre az európai szint is felkarolja. De van egy téves hozzáállás. Nem bűntudatból kell ezeket a projekteket végezni. Fontos, hogy a lakosság, a jelenlegi lakosság valós saját igényeit is meghallgassuk a projektek megfogalmazásakor, hogy munkát adjunk ezekkel számukra, hogy sajátjuknak érezzék, és ez a kapocs egy kicsit hiányzik. Nagyon sok feladat között tudom, hogy ez csak egy, de ha már foglalkozunk vele, akkor úgy foglalkozzunk a kulturális örökség védelmével, hogy a jelen embereinek is haszna legyen belőle. Tehát ne helyreállítsunk valamit, körbe ö, bástyázzuk, és megvédjük az emberekkel szemben, hanem velük együtt az érdekükben, a jelen ö, érdekében tegyük, amit teszünk. És ez, ezt már nem olyan könnyű mindig megvalósítani. Ez egy gyakori dilemma, hogy hogy már minden gyönyörűen néz ki, esetleg a faluban, csak már ember nincs többé ott. Με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Köszönöm szépen. A kollégám pont kivette a számból a szót. Görög vagyok, és ugyanezt élem meg én is. Nálunk nagyon sok ókori emlék van. És sok ö, ezek közül vidéken található. A táj közepén. És igenis van olyan helyzet, amikor nem a tervezéssel, hanem a mezőgazdasággal kell összhangban hozni az értékvédelmet. És ilyen konfliktusok alakulnak ki, mert a kevés a termőföld, a parasztok ott termelni szeretnének, és legszívesebben megszabadulnának a romoktól. Mm, Ahhoz, hogy egy ilyen konfliktust fel lehessen oldani, nem elég a pénz. És nem lehet csak gazdaságilag sem, gazdasági megfontolások alapján tekinteni, hanem el kell érni, és ez nagy ügyesség kell, hogy a helyi lakosság büszke legyen arra, hogy van neki ilyen ö, értéke. És ebben segíthet egy hálózat, hogyha az, amit most építgetünk itt, és egymás közt kicseréljük a tapasztalatainkat és a hasonló kényes helyzetekben a, a megvalósulás modalitásait, akkor a jobb példák sokszorosodásával átbillenhetünk ezeken a helyzeteken. A védelem, a kulturális örökség védelme maga is egy kulturális tevékenység. És egyetértek, hogy a valódi jelenlegi élettel összhangban kell a védelmet megvalósítani. Nem halott projekteket megmenteni az emberektől függetlenül. És ebben az Európai Parlament egy fontos koordináló szerepet játszhat. A uh, Kivételes esetben a diktatúra ezen eszközét nem fogom használni, mert még van elég időnk. A már elhangzott témák, amelyeket a felszólalók említettek meg, jogi vonzatú témák, vagy legalábbis jogi szakértelmet igényelnek. Metzola úr a mi szakértőnk, a jogi szolgálatunk szakértője, és őt fogom majd megkérni, hogy válaszoljon, jó? Yes, thank you. Good. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket. Giovanni Mendorának hívnak, a jogi szolgálattól ahogy már többször elhangzott, a kulturális örökség és annak bemutatása a nagy közönségnek tagállami feladat alapvetően, de vannak aspektusai ennek a tevékenységnek, amelyek uniós szinten is értelmezhetők. Például az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében az áll, hogy az Unió garantálja, hogy a területén levő kulturális örökséget megvédi, és a 167-es cikk pedig arról rendelkezik, hogy a közös örökség védelmét saját feladatának tekinti a kulturális örökség védelmét általában. Ezt a Maastrichti szerződés vezette be ezt a kitételt, de már Maastricht előtt is fellépett az Európai Unió a területén található értékek védelméért, tehát az elv régebbi keretű. És akkor most Persze ez azóta kitágult, hogy mit értünk kulturális örökségnek, és már a kereskedelem politika is részben érintett. A kulturális örökség védelme egy támogatási kompetenciába esik, tehát a, az Európai Unió támogatja a tagállamokat ebben a tagállami kompetenciának a megvalósításában. De a támogatásban Jók vagyunk. Különösen akkor, hogyha a tagállamok közötti együttműködést, a bevált gyakorlatok cseréjét tudjuk ösztönözni, illetve amikor kiegészítjük a tagállami fellépést. A támogatói kompetencia megfogalmazása ellenére a a bíróság ugye ilyen támogató szerepe van az EU-nak a oktatás, a sport területén is, az egészségvédelem, a polgári védelem, az adminisztratív együttműködés területén, tehát ez az úgynevezett támogatói kompetencia sok területen megvalósul, és a bíróság többször aláhúzta, az, hogy ez csak támogatói tevékenység, nem jelenti azt, hogy semmilyen kompetenciája ne lenne az EU-nak. Ez egy aktív, megfogható kompetencia, tehát nem azt jelenti, hogy hagyja, hogy a tagállamok azt csináljanak, amit akarnak, hanem tevékenységet végez, és erre vonatkozóan szabályok vannak, hogy hogyan kell a tagállamokkal együttműködnie, illetve a tagállamoknak is hogyan kell együttműködnie a többiekkel. Tehát nem hozhatnak olyan intézkedést például, ami súlyosan aláássa egy másik tagállam hasonló erőfészítéseit. Tehát egymás kompetenciáit nem áshatják alá az intézkedések. Tehát ha nincs is közvetlen kompetenciánk a területen, van harmonizációs, összefogási, koordinációs, kiegészítő, támogató szerepünk, és ez aktív működést igényel. És ezt gyakoroljuk is, főleg azáltal, hogy támogatjuk a tagállami fellépéseket. Ugyanezt pozitívan megfogalmazva, azt is elmondhatjuk, hogy ez a jelenlegi rendszer a kulturális örökség védelmével kapcsolatos projekteket alapvetően jól, hatékonyan támogatja, mert ugyan van egy szigorú versenytörvényünk, a hetes cikk mondja ezt ki, a bizottság engedélyezhet állami támogatást a kulturális örökség védelmére, még akkor is, hogyha ez helyileg némi versenytorzulást okoz. Én akkor meg pláne, hogyha ilyen kockázat nem áll fönn. De még ilyen kockázat esetén is. És nyújthat támogatást a védelemre, az úgynevezett block exemption alatt is. Tehát, összefoglalva, csak támogatói kompetenciánk van, de ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. És amennyiben a tagállamok hajlandóak az Európai Unió programjaiban részt venni, akkor jelentős támogatást kaphatnak, ugyanakkor megőrizhetik saját önállóságukat. Ez a jogi megfogalmazása a kereteknek. Köszönjük szépen mi is. Minden egyes alkalommal, ha úgy érzi, hogy közbe szeretne szólni, akkor nyugodtan Mendola úr szóljon közbe. Tessék. Gérard, euh, député français, membre de la Commission des Affaires Culturelles. Köszönöm szépen, Gérard. Én a francia Nemzetgyűlés Kulturális Bizottságában ülök, és az európai országoknak nagy jogalkotási arzenálja vonatkozik ide. Ennek ellenére azt látjuk, hogy sok szabály a francia kontextusban nem vagy nem jól működik, és néha pont ellentétes eredményekhez vezet. Az osztrák kolléga beszélt hasonló helyzetről. Ugye az épületvédelem, a renováció, a felújítás, a történelmi emlékek, kastélyok, várak, templomok megőrzése, restaurációja egyfelől egy prioritás, ugyanakkor őriznünk kell a modern város szempontjait is. És ez nem megy mindig könnyen, mert bizonyos politikai vagy gazdasági erők néha nagyon erőteljesen lépnek föl egy-egy ilyen helyzetben. És nagyon oda kell figyelni, hogy ne torzuljanak a prioritások. Jelenleg a rendszer alapvetően kulturális örökség barát, és sikerül az értékek többségét megőrizni, megmenteni, de azért vannak sajnos kivételek is, ahol egy új funkció, egy új érdek, egy átfunkcionálási igény felülírja a konzervációs szempontokat. Tehát sokat tesz Franciaország az örökség védelmeért, megőrzésért, felújításáért, de azért ez nem egy konfliktusmentes tevékenység. Franciaország egyébként ennek tudatában van, és a saját rendszerét úgy próbálja átalakítani, hogy, hogy ilyen konfliktusos helyzetekben a fő csapás irány mégis a védelem legyen, Ugyanakkor cserében a kulturális örökség védelem egyfajta turisztikai mobilizációs szerepet is magára vállal, hogy a helyi lakosság, a szakmák túlélése, a turizmus céljait is szolgálja egy-egy ilyen felújítás. Tehát nem, ne önérdeket kövessem, hanem részt vegyen egy térség, egy város, egy település, egy városrész revitalizációjában és gazdasági fennmaradásában. Köszönjük szépen, mi igaz. Kér még valaki szót, tessék. Jó napot kívánok! Konfendálen a Löveni Egyetemről érkeztem. A Nemzetközi konzer- a Nemzeti Konzerválási Központból ö, érkeztem, de az Európa Nostra tag is vagyok. Mi osztjuk a kulturális örökség díjakat. Szeretném elmondani, hogy az, ami elhangzott a prezentációk során, az a kapcsolatban egy tendenciát látunk. Az emberek és a közösségek egyre fontosabbá válnak a kulturális örökségek megvédése szempontjából. Ha megnézzük, hogy az Európa Nostradiakat kiknek adtuk, nagyon sokszor épületek kapták ezt, mert fontosnak tartjuk az emberekkel való kapcsolat, de fontosnak tartjuk az emberekkel való kapcsolatot és a közösségekkel való kapcsolatot. A megelőző konzerválással kapcsolatban van egy UNESCO elnökünk, és itt az egészségügyel való párhuzam nagyon is találó. Itt most nem a megelőzésről van szó. Ha módszeresen gondolkozunk, akkor meg kell említenem az Európa Tanács részére készített tanulmányt, amelyben az is szerepel, hogy integrált megközelítést igényel a kulturális örökség. Ez hozzájárulhat ugyanis ahhoz, hogy más erőforrásaink is legyenek. A gond, ami ma többen is megemlítettek, az, hogy hogyan mérjük a különböző döntési lehetőségeket. Európában nagyon gyakran azt halljuk, hogy csak a pénzügyi szempontot figyeljük, de a szociális kihatást és a környezeti kihatást sohasem mérjük. Általában mindig a pénzt nézzük. Így aztán nagyon nehéz őszintén kiértékelni azt, hogy a kulturális örökség hogyan rendelkezhet jogokkal, és hogyan illetheti meg megfelelő erőforrás a múlt héten elgondolkoztam ezen, és rájöttem arra, hogy többet kellene gondolnunk az emberekre. A készségek létfontosságúak, de ezek csak akkor fontosak, ha a szülőket is meggyőzzük. Ha a szülők úgy gondolják, hogy egy gyereknek orvosnak kell lennie, akkor nem fogja ide adni a tudatosság növelés nagyon fontos. A társadalomban erősítenünk kell a tudatosságot azzal kapcsolatban, hogy büszkék lehetnek, ha elkötezik valami mellett magukat a társadalomban, és itt nem akkor, ha nem pénzről van szó. Ha az egyes pénzügyi mechanizmusokat nézzünk, amelyeket Európa hasznosít, akkor talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy Európa azon is, azonossága az emberek elméjében jelenik meg. Az Erasmus program például, amelynek révén az emberek egyik helyről a másikra jutnak, segíthet abban, hogy megtanulják a kultúrás örökségek értékelését. Ott vannak az épületek, amelyeket restauráltunk. Ha jó állapotban maradnak meg, az azért van, mert az emberek vigyáznak rá. és az, ha esetleg elmehetünk máshova, és ott is megnézhetjük ugyanezt, az jó elképzelés. A Natura 2000 nagyon sokféleképpen értelmezhető. Nézhetjük úgy is, hogy milyen, mennyire fontos az egészségünkre nézve. Megnézhetjük azt is, hogy a madarak és az állatok migrációját hogyan segíti elő, de akkor segíts elő az emberek migrációját is. Európa identitását határozná meg, és biztos vagyok abban, hogy az Európa Nostrában és az UNESCO-nál is nagyon jó példákat láthatunk, amelyek hasznunkra válhatnak. Ezt szerettem volna önökkel megosztani. Köszönöm szépen! Fanten professzor úrhoz csatlakozok. Én is azt mondom, hogy nézzék meg azt a tanulmányt, amit az Európai Bizottság kidolgozott, elkészített, az Európai Kulturális Örökség integrált irányításáról van szó. Az embereket használjuk fel ahhoz, hogy felelősnek érezzék magukat, a társadalom felelősséget érezzen a kulturális örökségekkel szemben. Asszonyom, önnek még adósra vagyok, egy felszólalással ott jelentkezett, ugye? Asszonyom ott hátul. Tessék. Barog. Dolazim iz parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve kolege koje su ovdje prisutne. Szer parlamentből érkeztem, üdvözlök minden kollégát, képviselőtársat. Figyelmesen hallgattam az eddig elhangzottakat, és a felmerült kérdések is nagyon egyértelműek voltak, a világörökség megőrzését célozták, de azt is megmutatták, hogy, hogy mindannyian különbözőképpen közelítjük meg az ilyen típusú feladatokat. Nemrégiben Szerbiában e- elfogadtunk egy kulturális örökségvédelmi törvényt, hiszen a történelmünk hozzájárult ahhoz, hogy hogy a kulturális örökség egy része elpusztult a háborúkban, illetve a határönkön túl található temetőink egy része is megsemmisült. Dél-Szerbiában és részben Koszovóban is közel két évtizede uralkodik ez az állapot, hogy az ortodox temetőket, kolostorokat elpusztítják, illetve hasonló műemlékeket is elpusztítanak. És hát nem tudom, felmer a kérdés a 14 évvel a 2005-ös események után Európa, és mi sem találunk válaszokat arra a kérdésre, hogy ki tehető felelőssé mindezekért a bűncselekményekért. Tehát hihetetlen mértékű pusztításra van szó, szóval egy nemzet, egy nép azonosságáról, identitásáról van szó, amit elveszett. Köszönjük. Köszönjük szépen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy még egyszer eh, szót kaptam. Bécsben kulturális szakbizottságnak vagyok az elnöke, a, a második kamerában, ezen kívül, kamerában ezen kívül pedig történész is vagyok, és hát a tényeken alapul a megközelítésem a kulturális örökséghez, a műemlék védelemhez. És itt valóban ez a kérdés, hogy ki az őrzője a kulturális örökségnek, ki vigyáz erre. És hát nálunk Ausztriában ez hierarchikusan működik. Van egy szövetségi műemlék védelmi hatóság, amely sok ezer védelemre szoruló tárgyat, épületet, eh, kell, hogy megvédjen, és hát ez igencsak nagy feladat, és nem is tud eleget tenni ennek mindig. És ilyenkor az adott épületek, vagy e, műemlékek, műtárgyak tulajdonosára kell appellálnunk, hogy vigyázzon ezekre az értékekre, de hogyha ezt nem teszi meg, akkor kérdés, hogy hogyan lehet itt fellépni, jogászok e, segítségét kell ilyenkor bevonni, és és biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság esetében is jogászokhoz lehet fordulni, hogy megállapítsák a felelősséget, és hogy, hogy ezzel azt is világosá tegyük, hogy a, a műemlékvédelmi hatóságok nem tudnak eleget tenni minden feladatnak Ausztriában, és túl sok teher hárul rájuk, és e, a történelem köszönhetően sok ilyen értékkel bírunk, de mindenképpen szükség van a jogi és egyéb segítségre, és hát itt a szerb kolléganő beszélt a pusztításról, illetve hallottuk, hogy máshol is elpusztulnak műemlékek, és nálunk is Bécsben 14 palota semmisült meg, és sok polgár nem szeretné ezeket az emlékeket elveszíteni, de mégis ez a helyzet. Köszönöm szépen, Matalonga úr. Quería un pequeño apunte al señor Montes. Köszönöm szépen. Lenne egy kis kiegészítésem a Montes úr hozzászólásához a helyi fejlődés, fejlesztés, kulturális fejlesztése keretében számos fellépés intézkedés valósul meg, a világörökség és a természeti kincsek tájak megőrzése érdekében sok minden történik, de de most megnézzük ezt az új projektet, ezeket az utazásokat, útvonalakat, amelyek mentén kevéssé ismert helyszíneket ismerhetnek meg a turisták, akkor ezzel valóban konkrét városnegyedeket is figyelm középpontjába állíthatunk és itt úgy gondolom, hogy nagyobb tudatosságra is nevelhetjük a turistákat, nagyobb figyelmet kaphatnak az elfelejtett értékek, kincsek, és például Spanyolországban is Aranjuez, a, vagy Laranja is csak a, egy-egy fontos útvonal mentén fekszenek, és ugyanazon nagyobb agglomerációnak a részét képezik, és itt a kulturális örökség védelme, a turizmus támogatása mind-mind ahhoz járulhatna hozzá, hogy egy új kis univerzum szülessen, ahol egy nagyobb egységben, eh, kiindulva a kulturális örökségből, egy regionális fellendülés is megvalósulhat, kulturális örökség, a, az agglomeráció a városfejlesztéssel összekapcsolva, úgy gondolom, hogy fontos, hiszen a jövőben valamennyien valószínűleg városokban fogunk élni, és figyelembe kell venni, hogy a természeti kincsek, a természeti tájak, a kulturális műemlékek valahogy részét kell, hogy képezzék ezeknek a, a városi régióknak, és hát a tagállamokban, a bizottságban sok helyen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hogy mindezeket a szempontokat valahogy integráltan tudjuk kezelni. A mezőgazdaság, a különböző gazdasági szereplők bevonása is ugye fontos lehet. Mindez azt a célt szolgálja, hogy, hogy fejlődjünk, de a kultúrás örökség körül, körül és azt megőrizve kell, hogy tovább fejlődjünk. És akkor én most itt a, a jogi szolgálat ott képviselő úrhoz szólnék, én magam is jogász vagyok, és szeretném megjegyezni, hogy hogy a milleniumi, milleniumi célkitűzések keretében bizony eleget kell tennünk számos kötelezettségnek. Mindannyian, mi polgárok is felelősek vagyunk azért, hogy a kis mindennapi munkánk során, de regionális nemzeti szinten is tegyünk, eh, ezért uniós szinten és globális szinten is, hogy megvalósuljanak eh, ezek a célok, az UNESCO feladata is, ugye ez hozzájárul, hiszen az emberiség kulturális örökségének megőrzését tűzte ki céljául ez a szervezet, és mi a mielőnömi fejlesztési célokat szeretnénk megvalósítani, és ezen célok között található a 11-es cél, amely a fenntartható városok cím alatt azt is tartalmazza, hogy meg kell erősíteni az erőfeszítéseinket, hogy a kulturális örökséget és őrizzük meg a városfejlesztése keretében. Tehát itt valóban univerzális értékekről és nagyon sok aspektusról beszélünk, és mindannyiunk feladata, illetve a gyerekeink feladata is lesz az, és e- ezt valóban nem szabad, hogy elfeledjük, hogy a mi munkánk az, hogy nap mint nap az érintettek együtt kell, hogy működjünk, beszélnünk kell a polgárokkal, a fiatalokkal, akár YouTube-on keresztül, vagy más módon meg kell szólítanunk az ebben az évezredben született fiatalokat. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor vesztettünk, hiszen nem tudjuk a következő generációnak tovább adni a mi örökségünket. És ez most lehet, hogy élesen, keményen hangzik, de már máskor is mondtam, ebben az évben, az Európai Kultúrás Örökség évében valami megérintett bennünket, és valóban hegyeket mozgathatunk meg. Most lendületet kaptunk itt az intézményi rendszereken belül, az Európai Uniós intézményekben, az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben is, és ezt a lendületet most ki kell használni, folytatnunk kell, dolgoznunk kell tovább, és minden területet bekapcsolva, együttműködve eh, kell előrébb lépnünk. A kultúra az lehet, hogy egy, egy kis terület, vagy fragmentált lett, de ha együttműködünk helyi, regionális és európai szinten, akkor bizonyára egyetértenek velem azzal, hogy, hogy és hát értik, hogy miért vagyok ilyen szenvedélyes, és miért dolgozom ilyen szenvedélyes ezzel a területen, de minden esetre ez a mai eh, hozzászólás, az az üzenet nagyon fontos volt számomra, szerettem volna megosztani eh, mindenkivel. Igen, köszönöm. Hát úgy beszél, mint egy nagy tehetségű politikus, és nem úgy, mint az UNESCO tagja. Ez jó, így 2019-ben választunk, úgyhogy sok sikert. Tessék, uram, ott. Igen, ön. No, sorry, sorry, ah. lady, uh, mister. Nem, nem, az úr. Az úr először. Klaus Peter Echter. Klaus Peter Echter vagyok, ahogyan az egyik előttem szóló, és az Európa Nostra tanács tagja vagyok, Európa Nostra Németországnak vagyok az alelnöke, az Európai Kutás Örökség évének hatása. Ha erről van szó, azt kell mondanom, hogy sok szempontból sikerre jártunk, hiszen a figyelemfelkeltés, a tudatosság növelése mindenképpen sikerült, és úgy gondolom, hogy nagyon helyesen a fenntarthatóságra fókuszáltuk a kultúrás örökség területén, de hát még sok-sok tennivalónk van. Az ENSZ vonatkozó testületében. Megvitatta a fenntartható fejlesztési célokat, akkor a 11.4-es az a kulturális örökségre vonatkozik, de részletesebben az ENSZ New Yorkban ezt nem tárgyalta, hiszen a politikusok talán, legalábbis azt gondolom, nem mérték fel ennek a jelentőséget. Nagyon fontos a kulturális örökség jövője, annak biztosítása. És talán a cselekvési terv és említésre került, az örökség továbbvitele, továbbadása lenne ugye a cél. És de talán még bővebben és bővebben is tájékoztatást adhatna erre a cselekvési tervről. Mi is köszönjük szépen, és akkor most döntessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, kollégák! Én a ciprusi parlament tagja vagyok, és vissza szeretnék térni arra a témára, hogy kié a felelősség regionális szinten, de nem csak regionális szinten, hanem az általános hasznosság tekintetében. Hazámban a kulturális örökség templomokat, kolostorokat is jelent. De ezeket csak az ortodoxok tartják értéknek, már a katolikusok sem. És sok közülük pusztul a rossz menedzsment és döntések miatt. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy segített több régészeti feltárást, épületet Cipruson helyreállítani. 25 ilyen projekt zajlott a közelmúltban. És igen, a politikusoknak is van felelőssége, főleg a béketeremtés, békefenntartás területén. és a bizalomépítés területén, hogy a két egymásra kulturálisan szemben álló fél mégis azért elismerje egymás értékeit. Az Európai Külügyi Szolgálat érzékeny, de lehetne még érzékenyebb erre a problémára. Mert a gazdasági támogatás, a fenntartás, minden egyes lépése egyesek szemében úgy tűnhet föl, mint beavatkozás vagy fenyegetés. Az Európai Unió részvétele azonban világos, hogy nem katonai természetű, hanem legfeljebb politikai és gazdasági természetű. De éppen ezért ez egy lehetőség is, hogy minden él nélkül megvédje a saját értékeit. Közös felelősségünk, hogy ezek a műemlékek ne menjenek tönkre. És folyamatos odafigyelésre, fejlesztésre van szükség. Ezért jó, hogy az UNESCO is részt vesz a programban, és hogy együtt a parlamenttel, mert ez egy kiegyensúlyozottsága. Na, Botio, Kronos. Az a projekteknek. Az idő sajnos nem mindig minket szolgál digitalizálni kellene már régen a kulturális örökségünk digitalizálható részét. Ezzel el vagyunk maradva. Köszönöm szépen. A felelősség kérdését meg kell szervezni, egyébként viszont ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Asszonyom, ön ott tessék. Muchas gracias, presidente, por darme... Köszönöm, elnök úr. És elnézést, hogy most újra jelentkeztem. De úgy érzem, hogy el kell mondanom, hogy ha az oktatásra és a tudatfejlesztésre odafigyelünk, akkor pozitív üzenetet is meg lehet fogalmazni, Felfuthat a kulturális örökség védelme, van jövője a dolognak. Ha presztist adunk a kulturális örökségvédelemnek, mint tevékenységnek, akkor többeket fog érdekelni. amikor pedig a kultúra politikával találkozik, akkor a mi szerepünk annyi lehet, hogy előforduljon pozitív előjelel a politikai diskurzusban a kultúra. Én értelem, ott maradjon a politikai ö, témák között. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezték a mai eszmecserét, és hogy itt a nemzeti képviselőkkel is párbeszédbe elegyedhetünk. Nélkülük semmi nem történne, nemzeti kompetenciáról van szó. De azért a mi szervezetünk, amely részben tehát egyfajta erdőszervezet a nemzeti szervezetek számára, nekünk az szokott gondot okozni, hogy néha tisztázni kell a tulajdonviszonyokat. Az európai kulturális örökség épületállomány 40%-a magánkézben van. És erről is beszélni kell, hogy a tulajdon viszonyok függvényében valósul meg mindig a helyreállítás, a megőrzés. És a magán szféra pénzét is meg lehet mozgatni sokszor. Tehát nemzeti kompetenciáról van szó, de nem kizárólag adópénzeket költünk. Nagyon sokféle módon lehet az ilyen projekteket finanszírozni, és kitalálni, hogy az ott lakó emberek napi életét is pozitívan befolyásolja egy ilyen felújítás. Ilyenkor jön képbe az integrált menedzsment fogalma, és ne felejtsük el, hogy minden épület is a táj része, táj elemként is felfogható. És a spanyol úr felszólalását én nagyon jól értettem. Azt ugyanis, hogy nem csak magáról egy épületről, egy műtárgyról van szó, hanem a teljes környezetéről is mindig. Ha pedig ez így van, akkor nagyon komplex eszközrendszert kell működtetni, és ennek tudatában kell lenni minden tagállamnak. Végül pedig nagyon sokat beszélünk itt a jogszerűségről, én magam is jogász vagyok. Igen, valóban nem európai fő kompetencia a kulturális örökségvédelme, de nagyon sok az átfedési terület. Például az energiahatékonyság, ami kifejezetten európai kompetencia, hogy ugye az új jogszabályok elvárják a felújításkor az energiahatékony felújítást. Európai irányelvek szabályozzák az épület felújítást. Tehát összeérnek a kompetenciáik nagyon sok területen, és mindig dilemma, hogy milyen egyensúlyt találunk meg a különböző érdekek között. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy ö, figyelemmel kíséri az új üzleti modellek fejlődését is, rugalmasan áll hozzá az új modellekhez. Mert, ahogy már sokszor elhangzott, azt kell elérnünk, hogy oda tegyék magukat az emberek sajátjuknak érezzék a projekteket. Barok. Igen, tessék. Very much. Delphine. Köszönöm rövid leszek. Az előttem szóló szinte mindent elmondott, amit én akartam. Én az Európai Restaurátorok Európai Szövetségétől jöttem. 22 európai államban vagyunk jelen. Köszönöm Fakani úrnak azt az analógiát, amit az orvosról mondott. Igen, nehéz a mi szakmánkat megfogalmazni, definiálni. Konzervátor, mit jelent az? Ezzel szükség van metaforákra. És a konzerváció, a restauráció megértéséhez egy olyan metafora segíthet hozzá, hogy hogy az a dolgunk, hogy a kulturális örökség továbbélését a tudatokban segítsük. Ezért nagyon fontos a recepció és az intervenció fogalma. És valóban nagyon interdisziplináris a tevékenységünk. Ideértve azt is, hogy tömeglélektanhoz is értenünk kell, hogy hogy lehet a lakosságot a céljainkhoz megnyerni. Ez egy kutatási, szociológiai kutatási tevékenység is. Örülök még egyszer, hadd mondjam el a lehetőségnek, hogy a nemzeti szervezetek képviselével találkozhatunk önök viszik itt a munka dandárját, és önök felelősek azért is, hogy a történelmi épületeket újrahasznosítsák, ezekhez koncepciókat, a nemzeti kultúrába, a kontextusba illő koncepciókat dolgozzanak ki. Valaki mondta önök közül, hogy a bizottságot kéri, hogy segítsen, mert a bizottságnak sok eszköze van ilyen ö, koordinációs eszköze. Igen, sok ilyen szakmai találkozóra többre lenne szükség, és minél többet beszélünk egymással, annál jobban megerősödik a felelősségtudatunk is. És mondom, a polgártól felfele kell gondolkodni, hogy neki mi a szempontja, és utána jönni a sajátunkkal. Ez persze tudatfejlesztésre van szükség, és sajnos még mindig nagyon sok ember okozta kár van, akik nem, hogy nem értik, nem támogatják, hanem kifejezetten ö, ellenzik a tevékenységünket, és rombol, rombolóan lépnek föl sokszor félreértik a szerepünket, sokszor ellenségkép vesz minket körül, miközben egy csomó hozzáadott értéket teremtünk, és jogszabályok alapján működünk. Köszönöm szépen. Ez volt ugye a rövid felszólalása. Kér meg valaki szót? Beszélhetnék? Euh, à ce débat en qualité de représentante du... Az Európa Tanács főtitkárságát képviselem itt. Üdvözlöm a jelenlegőket és az eszmecserét. Az Európa Tanács Strasbourgban működik, és a tagállamok van az emberi jogokat, a jogállamiság értékeit képviseli. Sok éve foglalkozunk mi is a természeti és épített örökség védelmével, a tájvédelemmel is, és nemzetközi szerződések szabályozzák ezt a területet. És persze európaiak is, nálunk egyfajta jogi, joggyakorlati tapasztalat felhalmozódott e területen. Nagyon fontos lenne ezért, hogy a tagállamok, amelyek aláírták, ratifikálták az Európa Tanácsi Egyezményt, többször összejöjjünk. Lehet, hogy az Európai Unió lehet az összekötő kapocs. A Berni megállapodás képezi az együttműködésünk alapját, és örülök annak, hogy az Európai Unió egy ezzel összhangban levő habitat és tájvédelmi irányelvet fogadott el. A hatástanulmányoknak is kialakult módszertana van, amelyek a mi Európa Tanácsi és a Berni megállapodásunkkal is összhangban vannak, és a régészeti örökség, az építészeti örökség ö, <clears throat> védelmét is magukban foglalják. Annyit mondanék még, hogy az Európa Tanács az Európai Bizottsággal megrendezi az Európai Örökség napját, és ezen a napon nagyon sok épület megnyitja kapuit az érdeklődők iránt, a materiális és immateriális értékek megismertetése érdekében. A tájvédelmi irányelvünket már több mint 30 ország írta alá. Ennek az a lényege, hogy a vidéket ö, egyszerre definiálja különlegesnek és hétköznapinak, és nem választja el mesterségesen egymástól a vidéki és a városi térséget. És az Európában érvényes emberi és fejlesztési emberi jogi és fejlesztési célokkal összhangba kívánja hozni a tájvédelmet. Alcsinova?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 Köszönöm szépen. Már a Lengyelország csatlakozás előtt jó idővel a kulturális kapcsolódás megtörtént, és a nagy örömmel hallgattam azt, amit elhangzott, de úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy úgy dolgozunk itt, hogy itt következtetéseket, konkrét ajánlásokat tudjunk megfogalmazni a konferencia végén, hogy pontosan mik is a tapasztalataink, hogyan kívánjuk egymást segíteni a jövőben hiszen ilyen típusú konferenciákat különböző időpontokban folyamatosan tartunk. Ha most az oktatásról beszélünk, hát annak az mennyiben függ össze a kultúrával. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy most milyen szempontból beszélünk az oktatásról és a kultúráról. Beszéltünk a legalacsonyabb szintről, kisvárosokról, ott is vannak olyanok, akik érdeklődnek ezen kérdések eh, iránt, például a helyi könyvtár vezetője, aki kultúrát szeretne közvetíteni a helyi gyerekek felé. És hát nyilvánvalóan itt fontos, hogy melyik szinten mit tudunk tenni a polgárok szintjén, például a kokáért Lengyelországban a csatlakozás óta nagyon sok lehetőségünk nyílt arra, hogy többet tegyünk a műemlékek védelméért. És hát arról is beszélnünk kell, hogy különböző forrásokat, támogatásokat kik kapják, hogyan használják fel ezeket. Például különböző házak renoválására, építetek renoválására kapunk forrásokat, de érdekelne, hogy más országokban hogyan is történik a kiválasztás, a restaurátoroknak a helyzete is érdekelne, ez egy nagyszerű szakma, de hogy néz ki a jövőjük, és hogyha mondjuk Lengyelország együttműködik Ukrajnával, amely ugye nem uniós tagállam, akkor akkor világtörténelem fontos emlékei kerülnek elő, de ezeket a restaurációs munkákat az ukránok a lengyel segítséggel tudják csak megoldani. És aztán vannak olyan országok, ahol, ahol a törvények, a rendelkezések azt is szabályozzák, hogy pontosan hogyan kell, hogy a restaurációs munka történjen és például mi is nagyon sokat tudunk Ukrajnának tanítani a e tekintetben, nagyon konkrét intézkedések, együttműködések valósulnak meg. A konferenciák is pozitívak, de csak akkor, hogyha konkrét tapasztalatokat is cserélhetünk. Köszönöm. Kérjen még valaki a szót. Ultimul. Az utolsó felszólalónak adok most szót. La intervención de eh, señor Oriol. Köszönöm Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy eh, ismétlődik egy pár dolog, és újra szót kérek, de az előttem szólókra muszáj egyszerűen reagálnom. Vannak olyan helyek, amelyek megőrzése, védelme lehetséges, de itt ez csak akkor van lehetőség, ha valami konkrét dolgot akarunk, egy konkrét műemléket, épületet, egy kastélyt, egy épületet akarunk megvédeni, akkor ezt konkrétan meg is tudjuk védeni. Akkor akár az orvoslással kapcsolatos analógia is működhet, de azért vannak itt más helyzetek és amikor egy tájat, egy kulturális tájat akarunk például a megőrizni, akkor egészen más van szükség, mint egy konkrét épület esetében. De legyen szó akár anyagi, akár szellemi kulturális örökségről, amit meg akarunk őrizni, vagy erre akarunk állítani, akkor, akkor mindig személyekről is van szó. Nincs értelme valamit megőrizni, vagy újra teremteni, a, ami a helyieknek semmiféle előnyen nem szolgál, vagy nem segíti őket azt gondolom olyasmit kell megőrizni, vagy újrahasznosítani, ami szolgálja az ott élőket. Merci de me redonner la parole. Je voudrais un, un instant revenir sur les enjeux de préservation. Köszönöm szépen a szót még egyszer a tájak megőrzésére és valorizációra szeretnék visszatérni. és hát itt eh, például fontos szerepet játszott az energia, az alternatív energia források hasznosítása. Sarant Maritin régióból érkeztem ide, és folyamatosan újabb eh, fejlesztési projektek jelennek meg nálunk, eh, szélenergia, napenergia, de tájvédők sokszor ellenkeznek, és egyszerűen Tudjuk, hogy a fajok sokszínűségét ő, őrizni kell, óvni kell a tájat, a természeti környezetet, de ugyanakkor itt vannak ezek a fajta projektek, mint az alternatív energiaprojektek, ahol bizony áldozatokkal is jár a fejlesztés. És itt nehéz döntést hozni, és a klímaváltozás ellen is fel kell lépni, az energia átállást is minden hamarabb meg kellene valósítani, de nincsenek megfelelő eszközeink, hogy, hogy ezt megfelelőképpen megoldjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnos elég sok ilyen példát lehet felhozni, legalábbis nálunk, hazámban. Vannak olyan helyszínek, van egy helyszín, egy 14-15. századbeli kastély, ezt restaurálták európai pénzekkel, de aztán volt emellett nem messze, szintén uniós pénzekből tíz, több tíz méternyi távolságban egy szennyvíz tisztítót hoztak létre. Azért mondom, hogy odafigyeljünk az ilyen helyzetekre. Néhány következtetésre térnék ki. asszisztensem lázasan lejegyezte az elhangzottakat, úgyhogy attól tartok, hogy ma éjjel fent leszek, hogy összeállítsam a következtetéseket, amelyeket holnap reggel fogok ismertetni. Be kell vallanom, hogy érdekelt volna, ugyanis az ülés elején már elmondtam, hogy a kulturális örökség éve évében tartjuk ezt a rendezvényt is, ezért jobb lett volna, ha még több feedbacket kapok erről a lehetőségről, amelyet a parlament, a tanács és a bizottság biztosított a tagállamok számára a kulturális örökség éve keretében. Köszönöm szépen azt, amit a jogi szolgálat elmondott. A kulturális örökség tagállami hatáskörbe tartozik. Ezért az ami a tagállamok részéről származhat, az bevált gyakorlat lehet, a tagállamok tesznek, ugyanis mi nem tudunk senkit sem kötelezni semmire. Érdekelt volna az, hogy a Kutatási Örökség Európai Éve hogyan működött az önök országában, vajon lehetőség volt-e, privilégium. Ugyanis én ellátogattam néhány tagállamba, és néhány tagállamban azt mutatták be, hogy milyen nagyszerű lehetőségeik vannak például. Amiatt, hogy volt egyáltalán a Kulturális Örökség Európai Éve. Az, amit önök bemutattak, az, az mm, általános példák, de ezeket figyelme kell vennünk. Tudom, mert egész életemben, és én már egyébként öreg vagyok, ezen a területen dolgoztam a román kulturális életben dolgoztam, mindig is. Különböző korszakokban dolgoztam a kulturális életben, így a témát úgy értelmezem, hogy megéltem a kommunizmust, és aztán 1990 után a kapitalista Európában is láthattam ezt a témát mindig, akkor is, most is szakértőként az volt az érzésem, hogy a kulturális örökség az a politikusok, a kormány számára egyfajta szimbolimot jelent, szimbolumot jelent, és ennyi, mert amikor a költségvetést ről döntenek, akkor az utolsó terület a kultúra, és erre adják a legkevesebb pénzt, sajnos. Sokkal kisebb összegeket kap a kultúra, mint más területek. Mert nem értették meg. És önök a téma valóságos nagyköveteivé válhatnak pozitív módon civilizált nyomást gyakorolhatnak azokra, akik önöknél döntenek. És ak- akkor talán a költségvetés is megnő, és a kultúra is kell, hogy integrálódjon a mindennapi életbe, hiszen a kultúra sok más területtel összefügg. Valószínűleg meglepte önöket, hogy ilyen sok uh, Európai Bizottságbeli Főigazgatóság képviseltette itt ma magát. A kultúráról beszélve láthatjuk, hogy milyen nagy vonzatok, vetületek vannak itt, egy modern, korszerű megközelítés ez, kérem figyeljenek erre oda. Korábban is említettem ezt már. Ezért kérem önöket, hogy legyenek önök a mi jó szándékaink nagykövetei a tagállamokban. Kedves kollégák, oda kell figyelni a költségvetésekre is, amelyeket most fognak elkészíteni. Fogalmazzák meg kéréseiket, mondják el, hogy mennyire van szükségük, kérjenek az ipar, a mezőgazdaság területe nagyon fontos, és nagyon sok pénzt kapnak, hiszen nagyon sok munkahelyről is van szó, de ez nem egy korszerű megközelítés. Holnap fogunk még erről a témáról beszélni a következtetéseknél. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy nem adtak lehetőséget arra, hogy a diktatúra ezen eszközét használjam, de azért mégiscsak megütöm majd a kalapácsot, az ülés végén fogom ezt leverni. 5-6-10 perc áll rendelkezésünkre készfogásra, konkrét készfogásra, nem csak szimbolikusra, és fotót fogunk még készíteni. Köszönöm mindenkinek a mai részvételt.